And so we start now. Welcome to everybody, and a special way to parliamentarians coming from. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit, különösen azokat a képviselőket, akik különböző országok nemzeti parlamentjeiből érkeztek. Tudom, hogy még mások is jönnek. Tisztában vagyunk azzal, hogy lesznek, akik késnek. A bizottság is a későbbiekben csatlakozik, de itt van velünk a luxemburgi elnökség minisztere, és ezért mindenképpen elkerülnénk azt, hogy tovább várjunk. Claude Mes, oktatás, gyermek és ifjúságügyi miniszter, akinek a felelősségi köre még a felsőoktatás kutatás is, nagyon sok terület, mivel tudják, hogy a luxemburgi elnökség keretében időszak alatt vagyunk. Még igen, nagy megtiszteltetés, hogy miniszter úr itt van. De hát nem ez az első alkalom, hogy találkoztunk, hiszen az elmúlt hat hónap során nagyon sok munkát végeztünk közösen. Hadd kezdjem azzal, hogy most ugye angolul szólok, de át fogok kapcsolni olaszra, vagy váltani olaszra. Mindenki előtt ott van a fejhallgatója, Tudják, hogy számok alapján lehet a nyelveket kiválasztani, amit hallgatni kívánnak. Nézzék meg a nyelveket a kabinokról. Egyben meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem előre a tolmácsok munkáját. Számítunk Önökre. Köszönöm. Már is folytatom odaszul, ha megengedik. Elfogadtuk a napi rendet. Ez csak a szakbizottság tag, tagjaira vonatkozik. Hogyha nincsen senkinek se ellenvetése, akkor fogadjuk el a napi tervezetét. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés. Második pont. Tájékoztatni szeretném önöket a tolmácsolásról, hogy minden nyelven van tolmácsolás. Does it work? Működnek a fejhallgatók? Mindenki hall és ért bennünket? Egy szóval minden nyelven van tolmácsolás a máltai és a horvát kivételével, de minden más nyelven aktív és passzív tolmácsolás van. Kezdhetjük a munkát, várjuk a biztust, de ennek ellenére el szeretnénk kezdeni a mai ülést, kedves kollégák, kedves barátok, kedves vendégeink, és az Európai Youth Fórum kedves barátai, nagyon örülök, hogy itt vannak, hogy itt vagyunk, hiszen ez az első interparlamentáris konferencia, amelyet a Kulturális Szakbizottság szervez az ifjúság és az oktatás kérdésében. Azt remélem, azt reméljük, hogy a kultúra kérdésében is sikerül majd interparlamenti konferenciát megszervezni. Célunk az, hogy pozitív és érdekes kapcsolatokat teremtsünk a nemzeti parlamentek képviselőivel, és ugyanakkor, hogy megerősítsük ezeket a témákat az Európai Bizottság politikájában. Üdvözöljük, biztos úr! Már el is kezdtük, Prégó. Bene. We are... Dear Commissioner, thank you to, to coming. And so, uh, I will, I will, uh, I will continue in, uh, in Italian. And so, um, questo è una, uh, perciò una riunione a cui teniamo molto. Nagyon nagyra értékeljük tehát ezt az ülést. Úgy gondolom, hogy nem folytathatjuk az ülésünket anélkül, hogy együttérzéssel ne gondoljunk a terrorista támadások áldozataira Párizsban, és ne fejezzük ki francia barátainkkal a szolidaritásunkat. Nem csak Franciaországot, egész Európát érte a támadás. Gondolunk azokra a fiatalokra, akik meghaltak, és akik egyben az Erasmus generációt is képviselik, hiszen olyan találkozó helyeken talál, érte támadás őket, ahova nagyon sok fiatal járt. Éppen ezért el kell mondanunk, hogy nagyon komoly aggodalmak árnyékolják be a lelkünket, és Látni kell, hogy erősödik a radikalizáció Európában, a fiatalok körében. Erre a jelenségre választ kell adni oktatás és kulturális területen is. A Charlie Hebdo támadás után um, elmondtuk, hogy a testvérek, a, hogy az áldozatok a testvéreink voltak, de az elkövetők, a gyilkosok, a gyermekeink voltak. Nos, ez a mondat nagyon elgondolkoztató, hiszen a vallások és a kultúrák közötti párbeszéd fontosságára hívja fel a figyelmet a párizsi nyilatkozat, melyből idéztem. Egy hatékony programra van szükség, amelyet az olasz elnökség alatt az olasz miniszterelnök Mattau Renzi már bejelentett. Azt mondta, hogy a biztonságra fordított minden erő mellett a kultúrára is ugyanannyi erőt kell fordítani. Az inter, első interparlamentáris konferenciák témájában tehát az ifjúság és a fiatalság szerepel, hiszen um, itt van a helyzet megoldása. Tudjuk, hogy egyes országokban 20%-nál magasabb az ifjúsági munkanélküliség, főleg déli, a déli országokban, például Dél-Olaszországban 40%-os a munkanélküliség. Ráadásul 11%-os a lemorzsolódás, és minden negyedik fiatal pedig a szociális kiszorítás és a szegénység áldozata. Ráadásul nagy aránytalanság mutatkozik a munkaerőpiac elvárásai és a képzés, a szakképzés eredményei között. Éppen ezért egy intelligens, inkluzív, integratív és fenntartható oktatási rendszerre van szükség, de úgy, hogy kialakítjuk a szakképzés európai terét is, térségét is, eh, ahogyan ez megtörtént a, a felső oktatásban is. Fontos az élethosszig való tanulás kialakítása, és az európai gyakornoki rendszer kialakítása, valamint az inkubátorházak bevezetése, ahol gyakorlatot szerezhetnek a fiatalok, az első botladozó lépéseiket megtehetik, Fontos a, mun- a nemzetközi mobilitás, de dolgoznunk kell a participáció, a szociális részvétel jelenségén is, és meg kell erősíteni az állampolgársági tudatot is. Mindezt azonban nem lehet kizárólag foglalkoztatási kérdésekkel megoldani, nem szociális beruha, szociális területre is koncentrálnunk kell. Az európai országok kétharmada kihangsúlyozta, hogy a fiatalok kérdése és a szociális beruházások kérdése prioritással rendelkezik számukra, mind az oktatás, mind a munkaerőpiac területén. Erről a kollégáink is fognak beszélni. Mi társ jogalkotók vagyunk, és az Erasmus Plus program kialakításában jelentős szerepet játszottunk, Fontos, hogy az Erasmus Plus és az Erasmus Mundus, valamint az önkéntességi programok jól működjenek, mi több, a sport kérdésével is foglalkozunk, ez is hatáskörünkbe került. Az ifjúsági garancia segíti a fiatalok munkavállalását, ezt a foglalkoztatási szakbizottsággal követjük, de nem feledkezünk meg a Horizon 2020 programról, illetve a fiatalokat megszólító minden más programról sem. A szakbizottságunk két saját kezdeményezésű jelentést indít útjára, az egyik az Education in Training, oktatás a képzésben címet viseli. December és január között pedig három fontos jelentést fogadunk el, az egyik az interkulturális párbeszédről, a második a szakképzésben való európai mobilitásról, a harmadik pedig az iskolákról. Nagyon kemény eh, munkában töltött eh, évet töltöttünk el, és a következő év is ilyen lesz. A bolonyai program, a digitális eh, készségek és az e-oktatás kérdéseivel foglalkoztunk. 6 millióval több költségvetést akarunk az Erasmus Plus-ban átirányítani, és köszönöm éppen ezért a két bizottsági főigazgatóságnak, hogy támogatták a javaslatainkat. Az e-teaching, az elektronikus oktatás európai platformját is üdvözlöm, hiszen ez egy olyan javaslat, amelyet mi nagyon komolyan veszünk, hiszen komolyan veszük a struktúrált párbeszédet, ez pedig az európai diákigazolvány kérdése. Az új készségek és képességekről Tyson biztos asszonynal dolgozunk együtt, és a Life Skills Training az egész élethez szükséges készségek, képességek kérdésében is együttműködünk humanitárius drámát élünk meg a menekültek, a menekült áramlat fényében. Hatalmas kihívást jelent ez nem csak a humanitárius szolgálatok, hanem az oktatás területén is ezért a parlament egy állásfoglalást fogadott el múlt héten Strasbourgban, ahol azt kéri, hogy nyissák meg a szakképző intézetek és az egyetemek és a kapuikat. Az Kreatív Európa, valamint az Kutatók Európájának programjainak fontosságát is ki kell emelni. Röviden beszerettem volna önöket avatni abba, hogy milyen munkát végzünk. Köszönöm a szakértőknek, akik itt vannak, és hozzászólnak majd a konferenciánkhoz. Mint látják, a konferenciánkod nem a fiatalokról, hanem a fiatalokkal szervezzük meg, és ezért itt van körünkben a European Youth Forum főtitkára is, Az egyes panelekben három szakértő fog felszólalni, és két szakértő fog felszólalni, utána pedig vitát indítunk. A nemzeti parlamenti képviselők, hogyha fel akarnak szólalni, kérem, hogy töltsenek két kis jelentkezési lapot, jelezve, hogy mely panelhez szeretnének hozzászólni. A rendelkezésünkre álló idő szerint osztom ki majd az időt. 12.30-kor be kell fejeznünk a munkát, és utána egy családi fényképet is készítünk, utána pedig közösen ebédelünk. Már is megadom Claude Mesnek, a luxemburgi oktatás, ifjúsági és egyéb hatáskörre rendelkező miniszternek. A szót tessék, parancsolj, miniszter úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztes, tisztelt európai képviselő hölgyek és urak, üdvözlök mindenkit ezen az ITER parlamentáris ülésen. Milyen szerepe és helye van a ifjúságnak jelenleg Európában. Hogyan tudjuk megteremteni a legjobb feltételeket ahhoz, hogy az Európai Unióban kibontakozhassák tehetségeiket és alapvető szerepet töltsenek meg. Ezek azok a kérdések, amelyekkel szembesülünk jelenleg Európában. Ezek olyan kérdések, amelyekkel az európai tanácsnak a luxemburgi elnöksége alatt fontosnak tartottuk foglalkozni. Az oktatás területére, az ifjúság területére gondolok, illetve arra a munkaprogramra, amelyet az Európai Unió vesz magáéba az ifjúsággal kapcsolatosan. Az ifjúságnak a helyzete nagyon sokszínű Európában, ugyanannyira színes, mint ahogy maga az Unió is. Ugyanakkor egyes kérdések továbbra is kulcskérdéseket alkotnak. Ilyen többek között az európai polgárságnak, az európai állampolgárságnak a kérdése. Hogyan tudunk olyan perspektívát nyújtani a fiataloknak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a saját országukban és az unióban is egyaránt gyakorolják jogaikat, állampolgársági jogaikat. Ilyen kérdésekkel foglalkozunk akkor, amikor a fiataloknak a politikai részvételével foglalkoztunk. Hogyan lehet ezt az európai szituájátét fokozni. Többek között úgy lehet ezt megtenni, hogy a döntéshozókat nyitjuk, megnyitjuk a fiatalok szavára, az ő részvételükre. Ennek keretében kell, hogy az Európai Uniós polgárságra való nevelést fokozzuk az Unió különböző országaiban. Mindezt koordinált és rendszerbe illesztően és illesztetten kell, hogy végezzük. A formális és az informális oktatás közötti kapcsolat kidomborítása prioritás kell, hogy képezzen. Az ifjúság az oktatási rendszereken nevelődik fel, éppen ezért ennek keretében is kiemelt szerepe kell, hogy legyen az ifjúságnak. Persze ott vannak a különböző kihívások, ezek nagyon jelentősek, és általában véve elmondható az, hogy kiaknázzák a fiatalok jobban, mint bármikor is korábban az oktatási rendszereket. De ugyanakkor ez nem minden fiatalra jellemző. Tudjuk azt is, hogy az oktatási rendszerek egyre nehezebben küzdködnek a különböző inkluzív szempontokkal, és nagyon nehezen tudják például az immigrációból származó gyerekek elérni ugyanazt a tanulás és tanulmányi színvonalat, mint a hazaiak. Éppen ezért fel kell tennünk mindent arra, hogy hogyan tudunk hatékonyabban, feltelebbek nélkül fellépni többek között az iskolai lemorzsolódás ellen. Alapvető kihívásról van szó. Most mindenképpen foglalkoznunk kell többek között azzal a kérdéssel is, hogy az ifjúság bizonyos szegmensei a radikalizációnak az útjára lépnek. Persze ez kapcsolatos azzal, hogy nem mindenkinek kínálunk ugyanolyan perspektívákat. Egyesek éppen ezért az extrém gondolatoknak az útjára lépnek egyesek, mert hogy az extrém ideológiák több választ adnak a kérdéseikre, mint azok válaszok, amelyeket mi szolgálunk a számukra. Éppen ezért mindezt végig kell gondolnunk, és újra kell gondolnunk azt, azt is, hogy hogyan léphetünk fel erőteljesebb és hatékonyabb módon. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a részvétele, a participációja a fiataloknak jobban jelenjen meg abban a hatalmas perspektívában, amely azt eredményezi, hogy a fiatalok a teljes jogi állampolgárai legyenek a társadalmaknak. Ott vannak különböző mutatók, amelyek azt mutatják, hogy egy bizonyos szintet elértünk, és a munkanélküliség tökéntetvel többek között átértünk egy küszöbbe. De ugyanakkor a lehető legelszántabban kell, hogy fellépjünk a továbbiakban is, mégpedig az európai garancia ifjúsági garanciának az eszközével, amely nagy jelentőségű lehetőséget biztosít arra, hogy koordináljuk az oktatásnak a területét, a nevelését, illetve a foglalkoztatását. Ami pedig az ifjúsági garancia kérdését illeti, mindenképpen a végrehajtás során kell, hogy hatékonyak legyünk. Az migráció kérdésével kapcsolatosan pedig Európában a 2015-ös év egy drámai év volt. Több száz ezer ember érkezett Európába, és továbbra is áramlottak az Unió irányába. Ezek hatalmas hitívásokat jelentenek az Unió számára, olyanokat, amelyeket korábban nem éltünk meg. Többek között az oktatási rendszerre jelentenek ezek a kérdések hatalmas kihívásokat. Hogyan lehet biztosítani az immigránsoknak a megjelenítését az oktatási rendszerben, és ennek a végiggondolása keretében a tanácsi ülések során végig gondoltuk azt, hogy a ifjúság, a kultúra és a sport kérdésében mit is tehetünk. A viták azt mutatták ki, hogy van lehetőség az oktatás és az ifjúsági programoknak a keretében támogatni a be az integrálódást, és előmozdítani az interkulturális párbeszédet, megerősíteni a demokráció melletti elkötelezettséget, és a leggyengébbeket, a legkitetettbeket támogathassuk. Ez is lehetséges. Éppen ezért az illetékes tanácsi ülésen ha következtetéseket megfogalmaztam, és az Európai Tanács irányában terjesztettem ezeket, csak úgy, mint az Európai Parlament elnöke irányában, azért, hogy mindezen gondolatok megtalálják a helyüket a globális stratégiánkban, az, amely az oktatási kihívásokkal szembesül. Hölgyeim és uraim, ezek azok a kihívások, amelyekkel foglalkoznunk kell a következő években. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és kívánok önöknek nagyon sikeres vitát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr. Biztos vagyok, hogy rengeteg muníciót adott a vitához. A kötelezettségvállalások rendkívüliek, hiszen a radikalizálódást kell megelőznünk, és a szociális kirekesztést. Az előző plenárison beszéltünk néhány közös normáról is Európában, hiszen biztosnak kell lennünk abban, hogy gyermekek, fiúk és lányok minőségi és támogatott formában nőhetnek fel. Megfelelő alapokat is kell a céljaink eléréséhez biztosítani. Köszönöm szépen, miniszter úr, tehát. Ezzel pedig Navracsics Tibor úrnak adom meg a szót. Navracsics úr, a bizottság oktatás, kultúra, ifjúság és sportügyi biztosa. Megadom önnek a szót, biztos úr. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, tisztelt miniszter úr, képviselő urak, asszonyok. Hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ma délelőtt néhány súlyos kihívásra szeretnék reflektálni. Azt szeretném elsősorban vázolni, hogy milyen szerepet játszik az oktatás és ifjúságpolitika a kirekesztés és a radikalizálódás kizárásában a fiatalok körében. A szörnyű támadások, a múlt hónapi szörnyű támadások Párizsban az elmúlt hetekben nyomasztóan hatottak ránk, erősítik és emlékeztetnek arra, milyen megosztottság és feszültség van társadalmakban Feszültségek, amelyek egy kontinens lemaradását tükrözik a gazdasági és pénzügyi válság következményeit is. Több mint 120 ezer millió európai szembesül a kirekesztés és szegénység kockázatával. A szegénység kimondottan magas bizonyos országokban. Az unió kevésbé egyenlő és kevésbé befogadó. Egyre növekszik a megosztottság. Nagyon sok fiatal számára a fényes jövő önmagában kihívás, még elképzelni is. Összességét nézve a fiatal generáció jobban tájékozott, jobban összekapcsolt és műveltebb, mint bármely korábbi, de számos fiatal úgy érzi, hogy pont akkor, amikor saját életüket szeretnénk elindítani és helyüket megtalálni a társadalomban, reményeiket és szükségleteiket ignorálják. Nagy eh, együttérzéssel vagyok azok iránt, akik eh, lemaradnak, nincs eh, lehetőségük és összetörnek álmaik. Nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akik a demokrácia hagyományos formáitól elfordulnak. Az Európai Parlament legutóbbi választásain például háromból egy fiatal szavazott csak. Riasztóbb az is, hogy a, a, az illúziókat vesztett fiatalok közül sokan hátat fordítanak barátoknak, családnak, demokráciának. A társadalom szélére sodródva közelednek a radikalizálódáshoz és az, e- az erőszakos szélsőségekhez. De nem fogom elfogadni hogy elveszítsük ezeket eh, a kiábrándult fiatalokat. Az elmúlt években ő rájuk kell fizetni, nem pedig megvárni, hogy még egy terrortámadás emlékeztessen minket arra, milyen súlyos eh, problémákban vannak. Olyan Európát akarunk, akarok, ahol minden fiatal megtalálja a helyét nyíltottan, egy befogadott eh, társadalom, befogadó társadalomban él. Az Európai Unió alapvető értékekre, alapul, amely a második világháború óta az emberi méltóság tiszteletére, szólásszabadságra, demokráciára, egyenlőségre, jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletére épül. Az legutóbbi események arra irányítanak, hogy ezek az értékek vannak veszélyben. Mindannyiunknak cselekedni kell. A helyi szinten, a közösségekben, a regionális, az országos és az európai szinten. az oktatás, kultúra, ifjúság és sport felelős biztosaként úgy gondolom nagyon fontos szerepet játszunk a szociális befogadás, a diszkrimináció megelőzése eh, terén, bármilyen diszkrimináció is legyen az. A múlt héten a brüsszeli miniszterek ülésén megerősítettem, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre. Együttműködés, képzés, szakképzés az ifjúsági programokban megfelelő forrásokat is biztosít. A szociális társadalmi befogadást még erősebben be kell venni az oktatási ifjúság és sport terén is. Az oktatási miniszterekkel új prioritásokat határoztunk meg, ezek között volt a befogadás oktatás. Az európai ifjúsági miniszterek elfogadták a javaslatomat, így az ifjúsági terület ten belül a fiatalok társadalmi befogadására összpontosítunk. Biztosítanunk kell azt, hogy a fiatalok egyre nagyobb mértékben vegyenek részt a demokratikus és civil életben, és, hogy, és könnyebben hozzáférjenek a munkaerőpiaci lehetőségekhez. Az oktatás ügyben újra végig kell gondolni, hogy mi az, amit tanítunk az iskolákban. Azt kell biztosítani, hogy a fiatalok megfelelő képességeket, készségeket szerezzenek ahhoz, hogy munkahelyet találjanak, és ez a legjobb eszköz, ez a legjobb biztosíték a kirekesztéssel szemben, de az oktatásnak ennél is többet kell tenni. A fiataloknál a demokratikus értékekhez való kötődést, erős kötődést kell kialakítani, az interkulturális párbeszédet támogatni, és azt biztosítani, hogy senki nem maradjon le a szociális, gazdasági, vallási, társadalmi hátrányai miatt, és a tanárokat is segíteni kell, hiszen rendkívül bonyolult feladatot végeznek, és azt hiszem, hogy az ifjúsági kultúra dinamikáját mindenkinél jobban értik. Azt kell biztosítani, hogy a tanárok kezelni tudják az osztálytermekben felmerülő nehéz beszélgetéseket. Pozitív vitákat kell folytatniuk az interkulturális különbségről, kölcsönös tiszteletről, megértésről. Ezért a tanárok, tanároknak a legjobb képzést kell biztosítani. Az ifjúság terén azt kell garantálni, hogy a fiatalok különböző kulturális háttérrel is részt tudjanak venni az interkulturális párbeszédben és cserében, ez alapvető. Amikor az ifjúságot képviselőkkel és velük dolgozókkal tárgyaltam, akkor láttam, mennyire fontos az előítélet és az intolerancia elleni harc, és a szerepmodellek azok a helyi közösségekben, amelyek fontosak, a vallásvezetők, ifjúsági munkások, tanárok, a, a társak. Ők azok a hétköznapi hősök, akik a, a kirekesztés megelőzését segítik, nekik kell több támogatást adni. 2016-ban az Erasmus Plus program több forrás biztosít a társadalmi befogadás programokra oktatás, képzés, ifjúság és sport terén. Mintegy 400 millió eurót fordítunk a transnacionális projektekre, partnerségekre az oktatási, ifjúsági és sport szervezetek és intézmények között, különösen a befogadó oktatás, képzés és ifjúság területén. Biztosítani kívánjuk azt is, hogy az Erasmus Plus programok a tanárok mobilitását, ifjúsági munkások mobilitását erősítsék, a, a nemzetek közti partnerségeket és cserét. Meg kell nézni természetesen, hogy mi az, ami lehetséges. Olyan projekteket finanszírozunk, amely például a, a nem formális oktatás, a alapú ifjúsági munka és a képzést kapcsolják össze azok számára, a, olyan fiatalok számára, akik nincsenek sem képzésben, sem oktatásban, sem foglalkoztatásban. Az ifjúsági szervezeteknek, közhatóságoknak is képzést biztosítunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják angazsálni az ifjúságot, ifjúsági szervezeteket a radikalizálódás megelőzése érdekében. Ezek azok a projektek, amelyekből sokkal többre van szükség, és amelyeket természetesen hajlandóak vagyunk támogatni. Mielőtt befejezném, néhány szót mondanék arról, hogy az ifjúság is oktatáspolitika hogyan tudja segíteni a migránsokat, menekülteket Európában. Valóban őket teljes mértékben integrálni kell az oktatási rendszerekbe, annak érdekében, hogy megfelelő készségeket, kapcsolatokat alakítsanak ki a munkaerőpiachoz és a társadalom egészéhez való hozzáférésben. A formális oktatáson kívül létfontosságú, hogy az ifjúsági munka, ifjúsági tevékenység, önkéntes munka előnyeit is élvezzék, és részt tudjanak venni a kulturális cserében, sporttevékenységben. Támogatjuk a tagállamokat a e területeken. Például a az ifjúság továbbképzésében próbálunk előrelépni ebbe az irányba is mielőbb. Az Európai Bizottság ezért a nemzeti felsőoktatási elismerő központokat hozott létre Európában, amelyek a menekültek támogatásában való tapasztalatokat és a menekültek végzettségeinek való kölcsönös elismerését segítik. Az Erasmus Plus diákok lehetőségeit az újonnan érkezett diákok számára is megnyitjuk. Alig sikerült Európa, nem, bocsánat, nem fogjuk tudni az európai kihívásokat leküzdeni, ha nem, tud, nem tudunk együttműködni. Mindenkinek hozzá kell ehhez járulni az EU, a nemzeti, a regionális, a helyi hatóságok, szociális partnerek, civil társadalom egyaránt. Erőfeszítések többsége a munkákra, ifjúsági központosokra összpontosul közösségeinkben. Itt kell működésbe hozni a terveket, de az erőinket Európa szerte össze kell vonni. Ugyanúgy, ahogy a biztonsági erők a terroristákat szemben összefognak, ugyanúgy ezt kell tennünk az ifjúsági, kulturális és oktatási ágazatokban a radikalizálódás megelőzése, a szociális kirekesztés, szegénység és munkanélküliség ellen. A szociális befogadás a virágzó, versenyképes, kohézív Európa előfeltétele. Mindannyiukra szükségünk van ehhez, és támogatunk a, számítunk a támogatásokra. Eh, grazie, komisszárió. Eh. Biztos úr, köszönöm szépen. Nagyon komolyan vesszük, amit mondott. Eh, egyetértünk az elemzésével, csupán annyit szeretnénk mondani, hogy egy határozott jelzést kell adnunk, például az Erasmus Mundusszal, az ezen országokból jövő fiatalokra tesszük a hangsúlyt. Persze vannak olyan országok, amelyek eh, elutasítják a bevándorlókat, a menedők, menedékkérőket, eh, eh, és nem örülök annak, hogy ezzel a jelenséggel szembesülni kell, ugyanakkor azt is gondolom, hogy a Juncker tervnek lehetőséget kell adni, melynek része a biztonság megteremtése is. A nemzeti parlamentekkel erős szövetséget szeretnénk kötni, de egy még határozottabb, még elkötelezettebb bizottságot szeretnék látni. Most pedig megadom a Youth Fórum főtitkárának, a European Youth Forum, az Európai Ifjúsági Fórum főtitkárának, Ellen Pálnak a szót, aki egyeb iránt egy árnyék jelentést is készített az ifjúsági politikáról de sajnos egy betegség okán ma nem tudunk finn tolmácsolást biztosítani, ez sajnos néha előfordul. Parancsoljon! Még egy dolog. Kérem, hogy töltsék ki a felszólalási kérésüket, jelezzék, hogy mely panelben, mely részben szeretnének felszólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt parlamenti képviselők, miniszter úr, biztos úr, mit jelent fiatalnak lenni Európában máma. Gyakran elmondják, hogy mi vagyunk az első generáció a világban, aki jelentősen más esélyekkel néz e, szemben, mint a szülei, és mi vagyunk az a korcsoport, amely leginkább a marginalizáció veszélyével néz szembe. 2015 van, de még mindig a pénzügyi, gazdasági válságról beszélünk, sok fiatal számára ennek még mindig nincsen vége. Köszönöm a vitába résztvevőknek, hogy a szor- szomorú statisztikákról beszéltek. Nem kell beszélnem arról tehát, hogy milyen nehéz helyzetet élnek meg a fiatalok. Krízisben élünk még mindig, és a politika gyakran rövid távú intézkedéseket keres, és látszat politizál. Gyors megoldások ugyanakkor a fiatalok tekintetében nincsenek. Mit kell tennünk? nem csak pozitív vagy negatív alternatívák állnak előttünk. A mai időben sokkal nagyobb tere van a kreatív energiáknak, mint valaha a történelem során, és bár Európára nyomás nehezedik, a kérdés az, hogy egy ellenálló demokrácia Európáját tudjuk-e felépíteni, vagy pedig a szétzuhanó kakofónia Európáját éljük-e meg. Ebben a rendszerben minden elaprózódik, széttöredezik, míg az igazságos döntéshozás segít abban, hogy a széthúzó energiákat egységesítse és egy új irányba terelje. A fiatalok energiáját fel kell használni. Hogyha a fiatalok, ha a mi generációnk problémáját meg, kell, meg akarjuk oldani, akkor három kritérium kell, hogy jellemezze az ifjúsági politikát. Ágazatokon átnyúló, megfelelő helyen megjelenített és um, horizontális kell, hogy legyen. A fiatal döntéshozókat be kell vonni. Az Európai Ifjúsági Fórum száz nemzeti és nemzetközi ifjúsági szervezetet um, egységesít, és itt eh, mi az ifjúsági politikát kulcs eszköznek tartjuk annak érdekében, hogy biztosítsuk a fiatalok participációját, részvételét, eh, megerősítsük állampolgári szellemüket és a közösséghez való tartozásukat az említett kihívások, a terrorizmus, a radikalizáció, a migráció, vagy pedig Európa szabadságainak megkérdőjelezése, például a véleményszabadság megkérdőjelezése, mind kihívásokat jelent számomra, számunkra. Persze felmerül a kérdés, hogy meg kell -e, hogy lepjen bennünket ez a krízis, vagy sem. Nem kellette volna számítanunk erre a krízisre, éppen azért, mert eh, kevés eh, eszköz és pénz ezt irányítottak a fiatalok ügyének megsegítésére. Márpedig, hogyha ez így van, akkor um, többet kell uh, befektetni a fiatalok ügyébe, fiatalok szervezeteinek támogatásába. Azokat a szervezeteket is támogatni kell, akik um, a kockázatban, a kiszorítás, a marginalizáció kockázatában lévő fiatalokkal dolgoznak, akik a nem formális oktatásban is dolgoznak, a formális egy oktatásnak pedig eh, sokat kell eh, igazodni az újkor kihívásaihoz. A mi árnyékjelentésünk eh, kimutatja, hogy a ifjúsági projektek kétharmada nehéz helyzetű fiatalokkal foglalkozik, és sokan a szociális és társadalmi participációra neveli fiatalokat, tízből kilenc szervezet pedig olyan készségekkel látja el a fiatalokat, amelyek hasznosak a munkaerőpiacon. Ugyanakkor a megfelelő jogok eh, ismerete, illetve a jogok érvényesítéséhez való készségek nagyon hiányoznak a fiatalok körében. És Ilyen módon nem mindig megfelelő válaszokat adunk az aktív állampolgárság támogatása érdekében. Csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha nemzeti ifjúsági tanácsokat is megszólítjuk. Európai szinten létezik a participatív szakpolitikusok számára a struktúrált párbeszéd, de a válaszadóknak csak egyharmada mondja azt, hogy ez befolyásolja nemzeti szakpolitikákat. Felszólítjuk tehát az összes szereplőt, hogy integrálják a fiatalokat, tegyenek, tegyék meg ezeket a lépéseket. Gyakran velünk, azaz, hogy a fejünk felett döntenek, a helyet, hogy velünk döntenének. Márpedig a fiatalok nagyon szívesen vesznek részt a döntéshozatalban, de gyakran ez nem olyan formát ölt, hogy elmennek, leadják négy évenként a szavazatokat, és utána nem vesznek részt. Lássuk tehát a fiatalok készségét és hajlandóságát, és éppen ezért üdvözöljük az olyan kezdeményezéseket, mint a mai meghallgatás. Reméljük, hogy ebből megfelelő ágazaton átnyúló és participatív ifjúsági politikák születnek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyra értékeljük ezt az igazán izgalmas beszédet és annak is örülünk, hogy az Európai Ifjúsági Fórum részt vesz a konferenciánkban. Kon. Számolunk az önök lendületével és energiájával. Most pedig lássuk csak hányan jelentkeztek. 15-en jelentkeztek. 15 percünk van hátra a nemzeti parlamentek egyetlen képviselő sem jelentkezett ez idáig ebben a panelben. Remélem, hogy még megragadják majd a szót, hiszen a biztos is itt van, a miniszter is itt van, a tanácselnöke. Egy pillanat már is, előbb a nemzeti parlamenti képviselők, aztán a kollégáink hiszen mi vagyunk a vendéglátók. Tehát van-e valaki a nemzeti parlamentek részéről, aki kéri a szót? Kérem jelezzék, hogy kérik a szót, e, és akkor körbelül megértem, hogy hányan akarnak felszólalni. Yeah, you have to, to fill the yellow piece of paper that you have to, to, to, to reserve. Allora. Ok. Madame Doucet from France. Vous êtes? Ok. Et oh, others? mások esetleg még? Mert ez az első pódiumbeszélgetés is nagyon fontos. Ferajen Nekov és Gramatikák is Aztán jön a többi panel. Először is, tehát Tuszi asszony. Two minutes. Two minutes. Merci, madame. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm ezt az ülést, és nagyon kiemelném azokat a megemléző, megemlékező szavakat, amelyeket a bevezetőjében hangoztatott, amelyel a teljes francia ifjúság és a teljes francia társadalomra utalt, és amely november 13-án drámai eseményekkel szembesült, és Yves Duran kollégámat is itt hogy üdvözöljem, aki elkísért erre a látogatásra, ő is társul ezen gondolatokhoz. Természetesen az ifjúságnak a kérdése fontosabb, mint valaha is, és hagyd köszönjem meg elnök asszonynak azokat a szavakat, amelyeket ezen a, ebben a témában hangoztatott. Ami az Erasmus Plus-t illeti, mert erre térnék most át, az új eszközrendszer az Erasmus Plus-nak a mobilitást fokozza, újabb lehetőséget teremt e mobilitás számára, és ezzel kapcsolatosan kiemelném a demokratizálását is a rendszernek. Egy olyan rendszerrel van dolgunk, amely jól működik az egyetemi témában, tehát a felsőoktatásban, de ugyanakkor mindenképpen szívügyünk kell, hogy legyen, hogyan teljezhetjük ki ezt a programot a fiatalabbak számára. Gondolok itten a gimnáziumokra, legyenek azok szakmai gimnáziumok, technikai gimnáziumok, technikumok, vagy egyéb típusú gimnáziumok. És gondoljunk továbbá azon fiatalokra, akik távol vannak a különböző iskolai rendszerektől. 500 ezer olyan fiatal van Franciaország szerte, akik nem jutnak hozzá az oktatáshoz, az iskolai rendszerhez nem férnek hozzá. Ekközben közben párhuzamosan működik a mobilitási európai rendszer, de úgy gondolom, hogy a mobilitást arra kell használnunk, hogy az európai pluszon kívül, az európai szellemiség elterjesztésén túl eljussunk oda, hogy az európai foglalkoztatási program is jobban érvényesül. Elnök, köszönöm szépen, meghallgatjuk a következő kérdést, és utána pedig a válaszokat. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy lehetőség van ma arra, hogy a nemzeti parlamenti képviselő kollégákkal beszélgethetünk. Nagyon fontos számomra, hogy ezen a területen nagyon intenzív vitát folytassunk velük, mert pont a képzési terület az, ahol európai szinten csak korlátozott hatásköreink vannak, és a képzési programok kezdeményezések végrehajtása a nemzeti szint feladata. Európai Parlamentként, Európai Unióként ennek ellenére van egy sor olyan pont, amit eh, mi magunk is, eh, amivel mi magunk is kell, hogy foglalkozzunk, ahogy említették, az Erasmus, Erasmus Plus programok minden eh, alprogramjával, Comenius, Leonardo da Vinci, az összes nemzetközi csereprogram és a tartós összehasonlíthatóság, csere az oktatás terén. Nagyon fontos, és említették ön is, de szeretnék eh, rákérdezni, a befogadás vagy integráció, gyors integráció a migrációs hátterű emberek kapcsolatban. Ez nem csak a menekültek, hanem olyanokra is vonatkozik, akik már régóta itt élnek. Ne a menekült vita kapcsán ne feledkezünk meg róluk sem. A kérdés, milyen konkrét intézkedések vannak, hiszen csak korlátozott eszközeink vannak európai szinten. De hogyan tudunk közösen európai és nemzeti programokkal, kezdeményezésekkel fiataloknak jobb perspektívát nyitni. Nem csak a formális képzése gondolok itt, és eh, itt térek vissza arra, amit az ifjúsági képviselő említett, hanem a nem formális képzésre is. Nagyon sok eh, igény, nagyon sok mindenre van szükség a nem formális képzés terén is, amit el kell indítani, és ennek ellenére a képzési programunk a formális programokra, eh, képzési programokra összpontosítanak, mint az Erasmus pedig úgy gondolom, hogy a nem formális képzési kezdeményezésekre is figyelni kéne, hiszen nagyon sok probléma, például a radikalizálódás, nem a hiányos formális képzés miatt erősödik, hiszen nagyon sok radikális fiatal van, vagy radikalizálódó, akinek megfelelő képzettségi, vagy magas képzettségi szintje van. A radikalizálódás a perspektívátlansággal függ inkább össze, és ez nem a formális képzés elégtelenségével függ össze, hanem sokkal riasztóbb azoknál a fiataloknál, akiknek ugyan van szakmai vagy társadalmi esélyük, de az értékek közvetítésé nem történik meg, nem az, is, az iskolában vagy azon kívül. Úgyhogy az a kérdés, hogy ez a há- mind a hármuktól, hogy milyen erő intézményeket akarnak indítani ahhoz, hogy a közös társadalmi értékeket minden képzési programon, minden képzési úton, nemzeti szinten és az európai programokon keresztül is erősíteni tudjuk. Tehát ne csak a formális képzés, ne csak a végzettséget tekintsék fontosnak, hanem azt is, hogy amit Európa lelkének említettek, The Soul of Europe, hogy az európai szellemet ez határozza meg az európaiságot. Mintha ez veszett volna el. Úgy gondolom, hogy erre nagyon kell figyelni, nehogy félre eh, Grazie, Köszönöm szépen, Szabin, hogy felvetetted ezt a fontos kérdést. Megadom Grammatikákis kollégának a szót, majd aztán McClarkins kollégának, először Grammatikákis kollega kap szót, aztán ön. Tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a mai nap egy nagyon jelentős nap. A bevezető kitért arra, hogy mennyire sokszínű munkát végez a Kulturális Szakbizottság. Azon nehézségekkel ellentétben, amelyekkel szembesülünk, és azon fenntartásokkal szemben is, amelyeket az Unió részéről időnként hallunk, nagyon izgalmasak tartottam a három hozzászólást nagyon becsületes hozzászólások voltak ezek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor becsületesen közelítjük meg a kérdéseket a teljes őszintésekben, akkor láthatjuk, hogy mennyire nehéz ezen kérdéseket kezelni. Azt is látjuk, hogy mennyire nehézét teszi az Európai Uniónak a struktúrája ezen kérdések kezelését. Nagyon sokat kell tennünk ahhoz, hogy a céljaink megvalósuljanak. Éppen ezért ez az őszintesség azt hiszem, hogy nagyon üdvözlendő mind a három hozzászólásban. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nehéz szembesülni a valósággal, nehéz azt kezelni. Egy pár dolgot szeretnék elmondani Görögországgal kapcsolatosan. Tudják, nagy nehézségekkel szembesülünk, és azt is látjuk, hogy más országokat is érintenek a különböző negatív adatok. 51 százalékos a munkanélkülieknek a köre a diplomások körében. Nos, ez hatalmas szám, hatalmas mérték, és ez elnézést, hogy nagyon provokatív módon fogalmazok, de úgy gondolom, hogy az Unió számára ez igazi mozgósító dolog kellene, hogy legyen, ez a vész haragnak a megkongatását kellene, hogy jelentse, és mindenképpen egy jelzés értékű ez a dolog, és nem szabad, hogy az Európai Unió továbbra is ugyanilyen katasztrofális mértékű munkanélküliségi adatokkal szembesüljön. Továbbá, a statisztikákkal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni azt, és szó esett mindenről a biztos úrnak a szabjában, egy harmada a fiataloknak szavazott csak az utóbbi választások során. Születnek különböző hivatalos felmérések, és 75%-a ugyanakkor a fiataloknak támogatja az uniós eszmét támogatja azt, hogy az Európai Unió tovább lépjen. Ugyanakkor a fiatalok nagyon távol érzik magukat az intézményes működéstől. Az uniónak hívei a fiatalok, ezt fogalmazok meg egyértelműen, de ugyanakkor a gyakorlatban nem vesznek részt, és ezen unió felépítésében nem vesznek részt. Tehát ez egy hatalmas konfliktus, tudom, hogy nagyon sok mindent teszünk, nagyon tudom, hogy jók a szándékaink, de az is világos, hogy mindez nem elegendő. Az Erasmus egy jó program. Az összes gyengesége ellenére jó programról van szó, és meg kellene vizsgálni, hogy mi többet tehetnénk. Egyesek már választattak erre, én pedig annak vagyok híve, hogy nagyon reális perspektívákat nyissunk a fiatalok számára, de nem elegendő csak felépni a munkanélküliség ellen, nem elegendő önmagában a párbeszéd, meg kell változtatni a struktúrákat. De, és ez talán meglepi önöket, én optimista vagyok ezzel együtt. Elnök? Kérem szépen, fogja rövidebbre, hogyha itt kérhetem. Szóval én optimista vagyok egyszerű okoknál fogva, nevezetesen az általunk védett értékek, az Európai Unió értékei már bizonyítottak. Jó nemes értékekről van szó. Éppen ezért a támogatásunk Franciaország iránt azt hiszem, hogy lehetővé teszi, hogy tovább lépjünk. Köszönöm szépen megadom McClarkin kollégának a szót majd. Dimitrios Baxibanakisnak, tessék. Uh, um, köszönöm szépen. Minden vendéget üdvözlök, akik ma eljöttek ide Európa különböző részéről, nem egyszerű idejönni, sőt, hát mindenki nagyon fél attól, hogy Brüsszelbe jöjjön, úgyhogy külön köszönöm, hogy vették a fáradtságot a szakbizottságnak, és köszönöm, a kultúra, oktatás, és különösen az ifjúsági részének, hogy az ifjúság hangjára figyelnek, hiszen fontos, hogy hogyan lehet a, a vágyaikat, terveiket erősíteni, hogyan lehet segíteni őket ebben, és hogyan lehet hangot adni mindennek. Az ifjúsági fórum pont ebben segít, hogy visszhangot kapjon vágyuk. A radikalizálódás problémája Európában valóban súlyos, és érdemes végig gondolni, hogy e, oktatásban mit tehetünk. A választókerületemben az iskolák egy régióból igen e, furcsán tekintettek arra, hogy kvázi megcímkezték őket, hogy különböző származásuk, különböző e, területekről származnak, marginalizálódva érezték ezt az egész felfogást, és úgy gondolták, hogy ez az ifjúság elleni támadás. És nagyon érdekes volt, hogy eh, többet akartak tudni, meg akarták érteni a különbségeket közöttük, hogy letörjék, a, a, lebontsák a határokat, de mint hogyha a tanárok akadályoztak volna. Úgyhogy az a gond igazából, hogy a tanárokat hogyan tudunk, tudjuk segíteni abban, hogy ők maguk hozzájárulhassanak ahhoz, hogy a fiatalok fantasztikus ötletei, elképzelései valóban segítsék a megértést. Van még egy dolog a továbbképzéssel kapcsolatban. Nagyon sokat beszélünk az Erasmus sikeréről, valóban az volt különösen a felsőoktatás terén de szerintem most a továbbképzésre, szakképzés minőségére kell fizetni, hogy ez hogyan segíti azokat, akik lemaradtak, és hogyan lehetne nekik még egyfajta életpályát nyitni, hogyan tudunk többet tenni azért, hogy segítsük tehát hogyan segítjük a tanárokat a radikalizálódás elleni harcban az iskolák oktatáson keresztül, ez az egyik. A másik pedig, hogy hogyan tudunk még több támogatást adni a továbbképzésre, hogy azokat is felvegyük, akik eh, lemaradnak. Köszönöm. Most interessant. Köszönöm szépen, ez igen elgondolkodtató volt. Köszönjük ezeket az észrevételeket. Most pedig megadom a szót Dimitris Baxi Banakis? Oké. Okay. Baxi Banakis úrnak tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Ne feledkezzünk meg a különböző tényekről és adatokról Görögországgal kapcsolatosan. A megszorításoknak a politikája, a humanitárius válság és a munkaerő szembesülése a foglalkoztatási piac teljes összeomlásával. Azt is látjuk, hogy a finanszírozásnak a kérdése az oktatás területén összeomlott. 36%-os volt mindössze az a mérték, amelyel szembesültünk. 25 ezer állás ugyanakkor betöltetlen a középiskolákban illetve a felső oktatásban de ezzel szemben ott van a nélküliségnek a problémája is, tehát azt látjuk, hogy a fiatalokra rendkívül alacsony mértékű támogatás jut. Ahogy kollégám mondotta, valóban itt az adatok egyszerűen riasztóak. Ha megnézzük, hogy a versenyképesség fokozása hova vezetett, azt látjuk, hogy a foglalkoztatást szorította vissza teljes mértékben. A béreknek a kérdését említhetem itt, az instabil foglalkoztatási formáknak az elterjedése, a kollektív szerződéseknek a megszűnése. Nos, ezek jellemzik az általános kontextus, és a alkalmazkodás úgymond a munkaerőpiac igényeihez az abszurditáshoz vezet. Ennek a fényében kell, hogy ezen tényeknek a fényében kell, hogy végig gondoljuk a reform intézkedéseket, és véget kell vetni a megszorítás politikájának, amely megszorítási politikát nemzetközi intézmények kényez, kényszerítettek az országunkra, és ezek között van többek között az Európai Bizottság is. A közösségi vívmányok ilyen módon nem működhetnek. A megszorítások megölik Körökországot és Európát is. Köszönöm. Thank you so much. And now I give this... Köszönöm, most pedig Sojdrova asszony kap szót és utána pedig ismét a nemzeti parlamentek egy felszólalója, tehát próbálok részint az európai, részint az nemzeti parlamenti képviselőknek szót adni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek az oktatásról, az ifjúságról, és ezt párbeszédben tehetjük meg a nemzeti parlamenti képviselőkkel, miközben a Youth Forum is képviseli az ifjúságot itt a mai ülésünkön. A hozzászólásunkban hadd hideg ki a strukturális párbeszédben. Ez másfél éven keresztül lehetővé tette azt, hogy a fiatalok részt vegyenek a döntéshozatalban a politika területén. Úgy gondolom, arra van szükség, hogy a következtetéseket ismertessük ezen párbeszéd nyomán. Nagyon izgalmasak ezek a következtetések, és úgy vélem, hogy hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még világosabban fogalmazzuk meg az ifjúsági politikát azért, hogy ennek keretében az oktatást együttműködve a fiatalokkal tudjuk fejleszteni. Úgy gondolom, hogy a szegbizottságunknak a feladat az, hogy a párbeszédet folytassuk az ifjúsággal, éppen ezért üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy most meghallgathatjuk a különböző prezentációkat, amelyeket már hallottunk, illetve amelyeket a későbbiek során fogunk hallani. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, et e prego solo... Köszönöm szépen, egy pillanat. Van itt egy egész lista. Francesca Pugliesi, aztán pedig Nekov kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy e fontos és hasznos találkozásra sor kerülhetett. Olaszországban jövök, és Olaszország egy hatalmas kihívás előtt áll, nagy reformokat hajtunk végre, ezek nagy áldozatokat követelnek, a reformok az oktatás területére is kiterjednek. A ifjúsági munkanélküliség drámai szintet ér el, egyes helyeken több mint 40%-os ez a munkanélküliség. 2020-ig pedig csökkenteni kell um, a lemorzsolódást, és növelni kell a beiskolázás szintjét. De vannak um, az ország belső rendszerét illető célok is, például hogyan adjunk azonos esélyt uh, azoknak a fiataloknak, akik Dél-Olaszországban élnek, ahol 27%-ot ér el az iskolai lemorzsolódás. Míg az északi térségeken ez nagyon alacsony ez a szint. Nagyok az egyenlőtlenségek, nem csak észak és dél között, hanem a város és a vidéki térségek között. Gondolom egyébként ez nem csak Olaszországra jellemző, ez a diszparitás, ez az aránytalanság. A duális képzést, a duális szakképzés rendszerét igyekszünk bevezetni. Ugyanakkor pedig a tanuláshoz való jogot próbáljuk kiterjeszteni az óvodák bölcsödék rendszerével is, főleg délen. Így hozva, így téve lehetővé, hogy a szülők is munkát vállaljanak. Egy szóval a stabilitási paktum, amelyet elfogadtunk, kiterjed az oktatás rendszerére is, és aggályosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az oktatási költségeket a stabilitási terv csökkenti. Érdekes ez, amit mondott, hiszen talán nem csak Olaszországra jellemző helyzet. Most pedig Nekov képviselő kapszott. Köszönöm szépen. Először is köszönöm azt, hogy minden előadás bevezető, amit hallottunk, rendkívül érdekes volt. Én az ifjúsági fórum képviselőjéhez fordulnék, nagyon fontosnak tartom a jelentésüket. Én vagyok a szocialisták részéről egy ugyanilyen témának a jelentés készítője. Mi is úgy találjuk, hogy hiányzik az ifjúsági stratégia és az összes többi köz, stratégia közti szinergia. A 2020 oktatási stratégia például nem is említi az európai oktatási keretet, ami nagyon nagy baj, hiszen az oktatás kell, hogy az ifjúsági stratégia alapja legyen. Szeretném, szeretném a, elmondani, hogy meg vagyok lepve. November 16-án tám, számoltunk be erről a kérdésről tegnap az életen át tartó tanulásról. Nos, fontos lenne, hogyha ezeknek a megbeszélésnek az eredményeit közölnénk, kommunikálnánk. Üdvözlöm a, a kezdeményezést, nagyon fontos, hogy legyen az életen át tartó tanulásnak egyfajta hivatalos platformja is. Az ifjúsági szervezetek jelentős része úgy gondolja, hogy nem is veszik figyelembe a véleményüket a különböző szakpolitikai intézkedések meghozatalánál, pedig az ifjúsági szervezetek hangját igenis meg kellene hallani. De nagyon köszönöm az érdekes bevezetőket, és biztosíthatom önöket, hogy minden ajánlásuk megtalálják majd az utat a jelentésemben. Köszönöm szépen valóban nagyon fontos ez az ifjúsági jelentés, amelyet készítünk az árnyék előadók a javaslatokkal kapcsolatban, a javaslatok miatt kapcsolatban maradnak önnel, és így kontinuitás lesz. Most pedig Ján Kasszonynak adom meg a szót az osztrák parlament részéről. Um, Österreich hat eine Köszönöm szépen, elnök asszony. A duális szakképzésnek nagy hagyománya van Ausztriában, ez ma már elhangzott. A kérdésem a következő. Milyen lehetőségeket használnak ki ahhoz, hogy a duális képzés azokban az országokban is meghonosodjon, ahol még nincs hagyománya? Ezzel a rendszerrel nálunk sikerült nagyon alacsony ifjúsági munkanélküliséget biztosítani, bár a 12% a mostani fogalmaink szerint azért magas. A második dolog pedig, amit röviden szeretnék érinteni, az a következő. Nagyon sok tájékoztatásban, amelyért köszönök, és nagyon sok erőfeszítésben három fogalom tulajdonképpen nem tetszik az egyik a, és hiányzik. Az egyik a család, a másik az értékek, és a harmadik a teljesítés. Vajon ezek a gondolatok hogyan kerülnek be a stratégiába? Köszönöm. Um, credo che non tutto sia stato nem minden kérdés hangozhatott el a rövid bevezetőkben, de az európai építmény szempontjából az itt elhangzott szempontok alapvető jelentőségek. Most pedig Luigi Morganónak adom meg a szót utolsó felszólalaként, utána pedig meghallgatjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, tényleg nagyon röviden. Milyen hatáskör rendelkezik eh, az Európai Unió az oktatás, a szakképzés, a felsőoktatás területén? Azt hiszem, hogy ez adja a mai ülésünk egyik témáját, hiszen minnyáján tisztában vagyunk az előttünk tornyosuló kihívásokkal. De tudjuk, hogy a politikának meg kell tennie a maga feladatát, ezt a bizottsághoz intézem, de nem csak a bizottsághoz intézem, amit mondok. Hiszen mindaz, amit a kutatás, oktatás, szakképzés, felsőoktatás területén teszünk, egy beruházás. Nem eh, tekinthetünk mindenre kiadásként, Éppen ezért a szakpolitikákat is így kell kialakítani, kellő forrással kell ellátni ezeket eh, az ágazatokat, ahogyan Puljézi kollega is beszélt erről felszólalásában. Nem megengedhető, hogy eh, más kiadásokkal vessük össze az oktatási kiadásokat. Eh, mindenkinek megvan a maga igénye és szükséges, mindenkinek támogatásra van szüksége, ez teljesen világos, de az oktatásnak mégis egészen más a társadalmi jelentősége. Erre szólítom fel a döntéshozókat, hogy ezt lássák be. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék, hogy az Európai Parlament hosszú ideje eh, tematizálja ezt a kérdést a struktúrált párbeszéd kereten belül, és hangsúlyozzuk, hogy a strukturális alapok pénzeszközeit jobban irányítsák az oktatás a szakképzés területére. Ám ez idáig ezt az úgynevezett golden rule-t vagy aranyszabályt nem sikerült érvényesíteni azt hiszem, hogy minnyájunk számára láthatóbbá vált, hogy mennyire megragadható ez a probléma. Először megadom miniszter úrnak, aztán a biztos úrnak, majd a további felszólalónak a szót parancsoljon. Merci euh, beaucoup. Euh, quelques... Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék reagálni a hozzászólásokra. Többször elhangzott, hogy nem csak az oktatást kell önmagában megszélozni, a formális oktatási rendszerre gondolok, ahhoz, hogy jobban bevonjuk, integráljuk a migránsokat a gazdaságban, társadalmakban, és kiemelték többen, hogy az informális oktatásnak a szerepét is ki kell domborítani. Éppen ezért a luxemburgi elnökség javaslatot tett. Gyakorlatilag azonos tartalmú napirendeket javasolt ö, a két illetékes biztosi ülésre, tehát akár ifjúsági migránsokról szól, szó, akik nemrégiben a menekült válság kapcsán jöttek Európában, illetve azokra vonatkozóan, akik már régebb óta jelen vannak Európában, és természetesen ez kezelheti mindazon kérdéseket, amelyekkel valamennyi országunk szembesül. Tehát nem csak az oktatási tanácsi ülésen, hanem az ifjúsági tanácsi ülésen is foglalkoztunk ezen kérdésekkel. Éppen ezért a fiataloknak a politikai részvétele nagyon lényeges kérdés. Természetesen az, hogy sikerrel járjanak a fiatalok az iskolai rendszerben, diplomát szerezzenek és felkészülnek a munka világára, alapvető fontosságú dolog ahhoz, hogy integrálódjanak a jövőben, a társadalmainkban és a gazdaságainkban. De ezen kívül arra is szükség van, hogy érezzék az állampolgárságnak polgárságnak a jogait és súlyát, és hogy lássák, hogy politikailag joguk van ahhoz, hogy véleményt alkossanak, részt vegyenek a társadalmunk életében, és úgy gondolom, gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a marginalizálódását számos fiatalnak, és hogy a radikalizáció útjára lépjenek, ezt így lehet elkerülni. Ezt szerettem volna mindenképpen kiemelni. Ezen kívül nagyon sok olyan javaslat is elhangzott, amelyet ö, már a régebről is ismerünk, tehát az Erasmus plus kapcsolatosan illetve hogyan lehet kiterjeszteni az Erasmus plusznak a hatókörét, hogyan lehet másokat is bevonni, hogyan lehet más területeken is alkalmazni ezt a programot, nem csak azokon a területeken, amelyeken hagyományosan az Erasmus Plus érvényesül. És a mobilitás, tehát nagyon lényeges kérdés ezen területen is az országaink között, ez is lehetővé teszi azt, és lehetővé kell, hogy tegye, hogy demokratizálódjon még jobban az Erasmus pusztak a kérdése. És főként a legjobb gyakorlatok elterjedjenek, a különböző országok megismertessék és megismerjék ezeket, legyen szó most a szakmai beilleszkedésnek a kérdéséről, a szakmai tudásokról, vagy az immigránsoknak a beilleszkedésével kapcsolatosan, a menekülteknek a kérdésével kapcsolatosan kapcsolatosan léteznek jól működő, kifejezetten jól működő munkaprogramok, tapasztalatok az uniós országokban. Nagyon-nagyon nagy mértékű képességeknek a kiaknázásával. És úgy gondolom, hogy a párbeszéd ezen területen a jó gyakorlatoknak a megismertetése nagyon hasznos lehet. Továbbá most kitérnék a különböző stabilitási eszközökre. Léteznek ugye olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a fiatalok aktív módon vegyék ki részüket az oktatási rendszerekben. Igen, ismertek ezek a különböző megoldások, meg a korlátozások is. Ugye vannak a pénzügyi különböző kihívások, a gazdasági erők, de úgy gondolom, hogy most ezen az ülésen vagy az oktatási minisztereknek a tanácsi ülésén nyilván valóan ezeket a gazdasági paramétereket nem tudjuk egy csapásra megváltoztatni, ezek determináltságok, de mégis, mégis a luxemburgi elnökség javaslatot tett arra, hogy azon kiadások, amelyek szükségeltetnek a migránsoknak a az integrálódásához, integrálásához, azok most kivételes elbánás módban szerepeljenek, és a stabilitási gazdasági programokban ne legyenek számba véve. Arról folyt a vita többek között, hogy hogyan lehet csökkenteni a különböző kiadásokat a nemzeti költségvetések keretében, a stabilitási program keretében, de ezt a célból javasoltuk, hogy több forrást tudjunk biztosítani az oktatási rendszerekre, de természetesen ezek nagyon-nagyon élénk vitát fognak kiváltani mindenütt és a tagállamokban kivált kép, de mindenképpen arra van szükség, hogy erre a nagyon összetett és egyben veszélyes helyzetre minden tagállam reagálni tudjon. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Eh, Minister, uh, now I give the floor to the... Köszönöm, miniszter úr, most megadom a biztosnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Felszólalásomat két részre szeretném osztani. Egyrészt a diagnózisról, másrészt a terápiáról szeretnék beszélni. Egyetértek azokkal a felszólalókkal, akik azt hangsúlyozták ki, hogy a gazdasági válság negatív kihatással járt Európában. És hogy negatív hatással jártak a költségvetési megszorítások. Az ifjúság és az oktatás bizony a költségvetési konszolidációs politika legnagyobb áldozataivá válhatnak. Másrészt érthető, mit tettek a kormányzatok, csökkenteni kellett a deficitet, rendbe kellett tenni a költségvetéseket, meg kellett erősíteni a gazdaság működését és az állami költségvetést. Másrészt a megszorítások a jövőbe irányuló szakpolitikák alapját vették el, már pedig az oktatás a jövőbe mutat, ahogyan ezt Morgánó úr is mondta. Hiszen az oktatás legnagyobb nehézsége éppen abban rejlik, hogy most fektetjük be a pénzt, most ruházunk be, az eredmények sokkal később aradhatók le. Éppen ezért nagyon nehéz meggyőzni a döntéshozókat, a szakpolitikák kialakítóit, hogy ma fektessenek be a jövőbe, hiszen lehet, hogy a jövő a politikai ciklusuk után hozza csak meg a gyümölcseit, már pedig a politikusok szeretik a választásokra látni az eredményeket. Meg kell győznünk tehát a döntéshozókat, hogy az oktatás egy jó befektetés, és nem csak az oktatásba való befektetésnek tekinthető ez, hanem az befektetés a versenyképességben, a kohézíve társadalom, a szociális integráció eh, és a felzárkóztatás kérdéseibe is. Jó eszközeink vannak arra, hogy felmérjük a mai helyzetet. A Youth Report, az ifjúsági jelentés, az IT e 2020, illetve az ET 2020-as éves áttekintései szolgálják a um, árnyalják a képet. Azt láthatjuk ezekből a jelentésekből, hogy a tendenciák legalábbis javulnak, jó esélyünk van az, if, az korai ifjús iskolai lemorzsolódás területén előírt cél elérésére, valamint valamint jó esélyünk van arra, hogy a 2020-as célt a felsőoktatásban való részvétel tekintetében is elérjük, de nehézségekkel is szembenézünk minden rendelkezésünkre álló lehetőséget ki kell használnunk. Nem csak az Erasmus plus erről még beszélek a későbbiekben, az ifjúsági garanciát, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, valamint a közvetlen foglalkoztatási szakpolitikai eszközöket és az oktatás politikai eszközöket is mind e célok szolgálatába kell állítanunk. Röviden szólok most akkor a terápiáról. Az Erasmus Plus portfólium az egyik legnagyobb um, projektje. Helyes és jó, és üdvözöljük a diák um, mobilitást, de vannak más um, uh, a, a szakképzést megszólító mobilitási programjaink, meg a közoktatásban résztvevő diákok mobilitás szolgáló programjaink 600 ezer szakképzésben résztvevő fiatal tud betekintést nyerni egy más ország szakképzőrendszerébe, egy más cég működésében. Gyakornoki helyet kaphatnak. Ez egy jó lépés abba az irányba, hogy a gimnazisták mobilitását megteremtsük. E-twinning programok is működnek Ebben voltak éppen az iskolák közvetlen együttműködését segítjük az EU-n belül és az EU-n kívül is, hiszen az e-képzési programokban vannak olyan résztvevők, akik eh, nem tagállamokból jönnek, európai államokból vagy észak-afrikai államokból. Ez a twinning program segít a diákok, a tanárok, az iskolák eh, közötti együttműködés megteremtésében, segíthet abban, hogy kölcsönösen jobban megértsük egymást, elmélyítsük a megértést és a toleranciát egymás irányában. Egyetértek azzal is, hogy a nem formális oktatás, valamint az élet, élethosszig, vagy az egész életen át tartó oktatás kérdései nagyon fontosak. Legtöbb oktatási rendszerünk túl hagyományőző, túlzottan merev és így nem tud megfelelni a mai kor vegyes kihívásainak. A munkaerőpiacon lévő emberek számára az egész életen át tartó tanulás egész egyszerűen elkerülhetetlen. Új készségeket, képességeket, új szakmát kell tanulni ma. Ez egy alapvető elvárás a munkaerőpiacon, hiszen a gazdaság maga is folyamatosan átalakul, megéljük, tanúi vagyunk a digitális forradalomnak, a terciér vagy szolgáltatói ágazat forradalmának és fejlődésének. Ezért az élethosszig való tanulás és a nem formális oktatás rendszerét támogatnunk kell. Az én portfólium meglehetősen széles feladatokat ró rám, mert széles terület tartozik hozzám, például a sport is. És a migrációs válságban például a sport fontos szerepet játszhat, úgy, hogy a sporttevékenységgel integráljuk a fiatalokat, hiszen a sport a legnépszerűbb nem verbális nyelv. Segít az emberek a közösségek közötti kommunikációban, a sport segít a közösségek létrehozásában, felépítésében és az interkulturális párbeszédben is. Az oktatási stabilitási paktum mal egyet, együtt érzek, látom ennek a fontosságát, de hát ezt a harcot nemzeti szinten kell megvívni. Nem lehet egy ilyen stabilitási paktumot meghirdetni európai szinten, hiszen az oktatás nemzeti hatáskör. Igen, a parlament és a bizottság között nagy szövetségre van szükség, hogy meggyőzzük a tanácsot. Most pedig megadom két percben a szót, hiszen csúszásban vagyunk, és utánam megadom a többi felszólalónak a szót. Köszönöm, köszönöm a nagyon érdekes hozzászólásokat. Sokkal egyet tudok érteni. Úgy gondolom, hogy ez a szakbizottság, mint a parlament általában, mint hogyha a már megtérteknek kellene, hogy prédikáljon. A legnagyobb kihívást eh, Nekov képviselő hozta szóba, ez pedig az, hogy hogyan lehet ezeket a az intézkedéseket a parlament többi szakbizottságával is elfogadtatni, átvinni, hogyan lehet másokat meggyőzni arról, hogy az oktatás a jövőbe való rá, a jövő érdekében tett ráfordítás. Nos, mi itt eh, azt demonstráljuk, hogy még akkor is, hogyha csökkennek a költségvetések, akkor is lehet az ifjúság oktatás, kutatás, fejlesztés ráfordításait növelni. Ez az üzenet szerintem, amit mindenfelé el kell küldeni. Másodszorban az integráció nem önmagáért való dolog nyitottabbá kell tenni az oktatási rendszert, és ezen keresztül kell befogadóvá válni. Nem lehet az integrációt úgy megoldani, hogy külön iskolákat építünk. Minden iskolát meg kell változtatni, és mindegyiket integrálóvá kell tenni. Egy dolog még talán hiányzik az európai minőségből, az az, hogy valóban európai felfogást dolgozzunk ki az állampolgárságról, és ezt a formális-nem formális környezetben oktassuk. Ennek fontos eleme a participáció elkezdtünk már erről beszélni, hogy hogyan tanítsuk Európát a fiataloknak. Köszönöm. Thank you so much. Köszönöm szépen. I giovani hanno delle idee di cui dovremmo che ci arricchiscono e io penso Valóban a fiatalok gondolatokkal, ötletekkel gazdagíthatnak bennünket, és ezért örülök, hogy itt van a fiatalok képviselője. Ez egy első lépés, de folytatjuk az együttműködést, dolgozunk a fiatalokról szóló jelentésen is. Biztos vagyok bennem, hogy egy sor találkozót fogunk majd eh, tartani. A e kérdésben Nekov kollega is erről beszélt. Elolvastuk a Shadow reportot, az árnyék jelentést, amely nem antagonisztikus, sokkal inkább kiegészíti a mi elgondol, elgondolásainkat. Tehát nem ö, megöregedett ifjúsági politikát folytassunk, hanem tényleg lendületes fiatal ifjúsági politikát. Azt hiszem, hogy nagyra kell értékelni az őszinteséget, a biztos és a miniszter őszinteségét is, de az első inkább szakpolitikai irányultságú panellel még nem ér véget a munkam. A kulturális örökség fontosságát eh, is hangsúlyozni kell, egyre inkább felismerjük az oktatás szerepét, a radikalizáció megalapi, megállap, megállításában. Ahogyan elhangzott, az elkövetők gyakran maguk a fiaink, a mi kultúránk neveltjei voltak. Mi lehet a megoldás? egy interkulturális megközelítés, tehát nem az asszimiláció, hanem az ilke interkulturális megközelítés. És fontos volna az egyes kánonokat, az iskolai tanterveket is ennek szellemében áttekinteni. A parlament már elfogadott egy horizontális vagy transzverzális eszközt, és létezik egy intergrup, egy parlamenti intergrup, a fiatalokkal foglalkozó intergrup. Én nem vagyok ugyan fiatal, de érdekel ez a kérdés, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az intergroup fontos hangját adja ennek a politikának. Kérem, hogy a következő panel résztvevői David López és Robert Ruffino jöjjenek fel a pódiumra. David López az Európai Civil Társadalmi Platform, mely az élethosszig való tanulással foglalkozik, elnöke. Ő az élethosszig való tanulás és az Erasmus Plus szerepéről fog szólni, Roberto Rufino pedig a Fondazione Intercultura főtitkára, és az interkulturális tanulás tiszteletbeli elnökem, ő pedig a Európai Állampolgárság trimester programjáról fog beszélni. Allora, we start. Eh? As possible, okay? Allora, we start with. Uh... Először David Lópeznek adjuk meg a szót. Tessék, parancsoljon. Bonjour à toutes et à tous, je vais parler en français. Üdvözlök mindenkit, franciául fogok beszélni, máskülönben a prezentációmat angol nyelven megtalálhatják ugyanakkor azon dokumentumok között, amelyek kiosztásra kerültek. Pontosításként mondanám az, hogy Last Running Platform, tehát nem programról van szó, hanem platformról van szó, ugyanis nevet változtattunk, de már tíz éve történt ez a névváltoztatás. Nagyon sok minden elhangzott már a lényegi kérdésekkel kapcsolatosan, ezeket nem ismételnem meg. Mindössze arra térnék, hogy Alan Pál milyen fajta ellenzést végzett, máskülönben a Youth Forum-on nagyon szoros kapcsolatot tartunk fenn, és talán csak egy mondatot mondanék még kiegészítőleg, azt hiszem ez egy lényeges dolog. Az oktatás nem költség, hanem beruházás, a jövőbe való beruházás valóban erről van szó. Most pedig kitérnék és áttérnék az élet hosszig tartó oktatásnak az egyéb technikai kérdésére. Először is azt fogalmaznám meg, hogy a közbűnső jelentés, amelyet az Európai Parlament készített, előkészítvén a 2017-es félidős felülvizsgálatot, annak az eredménye, hogy 2014-ben egy konzultációt, nyilvános konzultációt folytattunk, egy éves felmérésnek a keretében, megvizsgáltuk, hogyan vélekednek a kedvezményezettek, hogyan élték meg az Erasmus busznak a második menetét, a második roundját, és azt figyeltük meg, hogy négy nyelven tölthették ki a különböző érintettek ezen kérdőívet. Az Erasmus Plus jól támogatja azokat a politikai prioritásokat, fogalmazták meg, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő. A programnak pedig megvan a hatása a társadalmaink fejlődésére, az interkulturális tevékenységekre és a szociális inklúzióra csak úgy, mint a foglalkoztatási kérdésekre, hála a mobilitásnak. Máskülönben ezen kérdések mind-mind meg erősítik azt a felvezetőt, amelyet Koszta elnök asszony tartott a mai nap nyitó hozzászólásaként. Valóban a szociális integrációt, inklúziót segítik elő ezek a programokat. A megkérdezettek nagyon pozitívan nyilatkoztak az Erasmus Plus programról, egy egyedi alkalomról van szó, lehetőségről a finanszírozások megszerzésére. És az első programok már jó ideje elindultak, azóta ez töretlen ez a fajta értékelés. Egyesek persze úgy vélik, hogy a programjaink többé-kevésbé alkalmazkodnak a valósághoz. Az új eszközrendszer, illetve az egyszerűsítést nagyra értékelik a kedvezményezetek, a tagok, mint hogy elértük azt, hogy az adminisztratív teher sokkal kisebb legyen, mint ahogyan az alakult a korábbiakban. Az egyszerűsítése a programnak ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne további, továbblépési lehetőség számos területen. Három, hármat emelnék ki ezek közül. Az éle hosszig tartó oktatással kapcsolatosan a fő előnye az Erasmus Plus programnak, és ezen a véleményen voltunk és vagyunk, és egyetértünk a hozzászólókkal, nevezetesen transzszektoriális ágazatokon átnyúló a hatása a Erasmus Plus. Ugye voltak a különböző korábbi programjaink többek között a Leonardo da Vinci, a a stb. program. Nos, az együttműködés is bekerült 2012-ben, aztán jött a sport is. Az Erasmus Pluson keresztül arra gondoltunk, hogy ezt a több dimenziót domborítsuk ki a Life Learn Learning keretében. Az oktatási kulcs tevékenység, amelyek a támogatják az oktatás minden területét, kellett, hogy lehetővé tegyék azt, hogy ez az újfajta logika, újfajta megközelítési mód érvényesüljön. Ugyanakkor azt is észleljük, hogy megvannak a korámi beidegződések, az ágazaton kénti tagolódás, nagyon nehéz ezeken felül kerekedni. A neg- különböző ügynökségek, nemzeti ügynökségek adott esetben negatívan ítélik meg azokat a beterjesztett projekteket, amelyek nem a hagyományos keretek között gondolkodnak. Tehát vegyünk egy kis egyszerű példát, egyik tag szervezetünk szolgált ezzel. Ha például valaki a szülőknek a képzésére terjeszt elő egy tervet, amely meg, megcélozza mind az informális képzését, a az, a szülőknek, mint pedig a fiatalok oktatását, akkor ha ezt a kettő szempontot kívánja érvényesíteni, meg tudja duplázni a finanszírozás igényét és aztán a felhasználást. De ugyanakkor fajta terveket elvetették, mert hogy egyesek úgy gondoltak, hogy az egyik terület az oktatást érinti, de csak a szülőknek a viszonylatában, a másik pedig csak a ifjúsági forrásokat kellene, hogy igénybe venni. Pedig akkor, amikor azt fogalmazza meg az elbíráló, hogy túlságosan tág körű a tervezet, akkor elvetik mások, más ügynökségek, más ítélkező és bíráló szervezetek pedig pont ezt a ágazatokon átnyúló dimenziót veszik plusz értékként. Tehát nagyon fontos az, és felhívjuk az Európai Bizottságot arra, hogy az ilyenfajta projekteket karoljon fel, karolja fel, tehát az életen keresztül tartó oktatás ilyen fajta több ágazatú megközelítésben kellene, hogy érvegyesüljön, és ehhez kellene, hogy a nemzeti ügynökségek is megadják a, tá- a támogatásukat. A második kihívás a következő. Úgy vélem, hogy sok a korlát továbbra is a kulcs akciók támogatásában, és itt a hármas típusú kulcs akciókra gondolok, a KA3-ra. Ugye 39 hálózattal van dolgunk, és a tagjainknak a feladata az, hogy kettős irányba dolgozzanak. Egyrészt ö, támogassák az európai politikai döntéseket, a helyi gyakorlatoknak az ismertetésével, elterjesztésével, de ugyanakkor a fordított irányban is érvényesül ez a gondolkodás szemlélet. A mikrofon elkapcsolták, kikapcsolták. Időnként az az érzésünk, hogy nem használják ki az, hogy mi mindkét irányba vigyük az információt. Például, amikor az innovációkat támogatjuk a hálózatosításnak a keretében, akkor a programunk azt észleljük, hogy minden két évente lehet csak pályázatokat meghirdetni korlátozott forrásokkal. Nagyon lényeges az, hogy 4 millió ér részesülnek a mobilitásból, de vigyázat, ez a szép adat, ez nem szabad, hogy elfedje azt, hogy a minőségben adott esetben csorbát szenvednek a dolgok. És végezetül elnök éri, hogy a hozzászóló felgyorsítsa a hozzászólását. Nos, tehát a következő dolog az, hogy vannak azok a szervezetek, amelyek Brüsszelben dolgoznak, és tudjuk és teljesen támogatjuk a programnak a decentralizációját. Azért, hogy az emberek, ugye kiki a saját országában, a saját nyelven tudja előterjeszteni a pályázatát. De a Brüsszelben beterjesztett pályázatok esetében gondot okoz a többnyelviség, akár a belga szervezetek, akkor az unió szervezetek szempontjából. És végezetül, mint ahogy a felvezetésemben felvetettem, támogatjuk az Erasmus Plus, kiváló eszközről van szó, kiválóan szolgálja az európai integrációt, de most a lifelong learning perspektívát meg kell erősíteni. Ez az eszköz segíthet az interkulturális, a szociális és a foglalkoztatási, tovább a mobilitási szempontok érvényesítéséhez, ahogy Duce asszony is említette, éppen ezért az Erasmus Plus tekintetében, a Párizsi deklarációnak a fényében készek vagyunk tovább lépni, együttműködni a Kult szakbizottsággal és az Európai Bizottsággal valamennyi szereplővel. Köszönöm szépen. Az a szerencsék, hogy az elnök, hogy itt van Gejátszó asszony, aki az Erasmus Plusnak a kérdésével foglalkozik az Európai Bizottságnak a keretén belül, úgyhogy a később során, hogyha kíván hozzászólni, akkor öné lesz majd a szó. Parola a Roberto Russi. Most pedig Roberto Ruffinónak adom meg a szót. Kérem, hogy egy picit rövidebben szólaljon fel, mint a kollégája. Uh, Mr. Minister. Elnök asszony, miniszter úr, kedves barátaim, én pár szót egy olyan programról szeretnék szólni, amit az Európai Állampolgárság Trimester programjának hívunk, fenn van az ábrán az Európai interkulturális tanulás szövetségének programja, önkéntesek 24 országban működő programja, a szervezet az interkulturális program része, bizonyára ismerik ezt a szervezetet, a világ minden pontján működik, száz éve indult, először a háborúban a mentőautószolgálatot támogatta, most pedig a középiskolások legnagyobb csere programja. Az állampolgársági trimester program 2006-ban indult, egy mintaprojekt eredményeképpen, amelyet a bizottsággal Brüsszelben indítottunk. 250 diák vesz részt benne ma, mintegy húsz egy néhány országból. Három hónapos a program, a diákok másik országban élnek, ott járnak iskolába, vendéglátó családnál érnek, teljesen belemerülnek a befogadó ország vagy vendéglátó ország kultúrájába, és a végén egy olyan európai találkozón vesznek részt, ahol mindannyian Brüsszelben találkoznak, megbeszélik tapasztalataikat, és csak ezt követően térnek haza. Van egy úgynevezett vörös útvonal, vagy egy, egy fő vonulat, amely az állampolgárságot próbálja erősíteni egyrészt mielőtt külföldre indulnak, aztán van a következő szakasz, hogy megtanulják, hogyan tanuljanak más nyelvet, vagy hogyan javítsák. Tegnap egy orosz lányjal beszéltem, aki Portugáliába járt, és természetesen nem vett korábban portugálul, de hihetetlen, hogy ebben a korban milyen gyorsan tudnak tanulni három hónap alatt. Barátságokat kötnek, ami nagyon fontos, hiszen az érzelmi szempontja a tapasztalatnak nagyon fontos. Egy szerető vendéglátó család segíti őket, és a három hónap alatt a vendéglátó országban a marginális pozícióból a közösség részévé kezdenek látni, és mégis a különbségeket is látják a, hazájuk és befogadó ország között, majd visszatérnek iskolatársaik, tanáraik közé. Ha megnézzük, hogy az életen átváltó tanuláshoz, amit a parlament elfogadott, milyen kompetenciákat kaptak, azokból legalább három van. A külföld, idegen nyelven való kommunikáció, tanuláson keresztül való tanulás, a tanulás megtanulása, társadalmi és civil képességek, a kezdeményezőkészség, a parlament pedig az ifjúsági mobilitásra vonatkozó karta elfogadását és ismerjük, tudjuk, hogy a kártának a fő pontjai mind visszaköszönnek a trimester programból. Azt szeretném az ábrán felsorolt pontok közül hangsúlyozni, amit én a legfontosabbnak tartok. Az egyik a mentorálás és az elismerés. Persze bárhova mehet az ember, egyszerűen a külföldre megy, elmegy valahova, de hogyha valaki segít és mentorál a tapasztalatok szervezésében, ha segít elemezni a, kulturál, a kulturális konfrontációkat, és ezt a, az iskola elismeri, nos, biztos úr, az európai iskolákkal nagyon nagy a baj, mert az iskolák úgy gondolják, hogy mindez időpocsékolás. Tegnap is mindenki ezt ismételte, és attól tartok, hogyha vissza, ugye azt mondták, hogy ha hétfőn visszamegyek az iskolába, akkor azt mondták, hogy na és milyen ö, tanúsítványt kaptál, hogy mit tanultál az elmúlt három hónapban. Nos, a második fon, legfontosabb elem, az a brüsszeli záró esemény, amikor az e- a tapasztalataikat elmondják egymásnak, és végig gondolják, hogy hogyan tudják a tanultakat saját helyzetükben alkalmazni. És ez a tanulás nagyon fontos. Ez a piramis bizonyára ismerik, 25 éves kutatás eredménye a program részvevőiről, és azt mutatja, hogy mennyi különböző szintje van egy ilyen hosszabb külföldi tartózkodáson szerzett tanulásnak. Nagyon fontos, hogy erről konzultálni lehessen, hogy legyen idő rá. A program hatásáról való tanulmányok is nagyon fontosak, néhány évvel ezelőtt készítettük a befogadó családokkal. Hogyha mindezt összehasonlítjuk az aktív állampolgárság tanulmányával, amelyet az Oktatásügyi Főigazgatóság néhány évvel ezelőtt készített, akkor is látjuk, hogy a hangsúly azon volt, hogy az állampolgársági oktatás nem csak demokrácia, polgárjogok, stb. van kapcsolatban, hanem a felfogásbeli változással, a tisztelet attitűdjének kialakításának, a saját kultúrával való tisztánlátással, a multikulturális lét fontosságának megtanulásával, és mindenek előtt a szívvel és az észsel való tanulás eh, megtanulása. És egy ilyen cserén tulajdonképpen ez történik, nem csak az eszével tanul az ember, hanem a szívével is, és ettől lesz tartós változás egy-egy szemében. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, nagyon-nagyon érdekes volt. Teljes mértékben egyetértek, néha a tanárok valóban úgy gondolják, hogy eh, teljes mértékben időpocsékolás az ilyen ösztöndi, de pedig az integrációt, a formális és informális tanulás információját erősíti a tanmenetben. Köszönöm szépen. The floor first. Most pedig, ahogy említettem, az ifjúsági fórum képviselőjének adom meg a szót, bár öten kértek szót. Parola. And um, abbiamo solo una trentina di minuti. És csak 30 percünk van. Úgyhogy mindenképpen be kell tartanunk az időt. Bocsánat, 12, nem 30, 12 percünk van. Úgyhogy már is megadom a szót Lucy Riőnek egy percben a European Youth Forum nevében. Thanks for the floor. Köszönöm szépen. Mielőtt hozzászólok, jelzem, hogy sokan vannak itt fiatalok, és remélem, hogy időt szakítanak arra, hogy beszélgessenek velünk, hiszen tényleg szívesen beszélgetnének önökkel. Az ifjúsági politika területén van egy eszköz, melyel be lehet vonni a fiatalokat, ez pedig a struktúrált párbeszéd. Éppen ezért a nemzeti parlamentek képviselőit kérem, hogy használják ezt az eszközt, a strukturált párbeszéd eszközét, hogy a fiatalok is befolyásolják a politikát. Luxemburgban a legutolsó találkozom az állampolgársági képzés kérdéséről szóltunk, az közoktatásban, és hangsúlyoztuk közös erővel, hogy ebből prioritást kell kialakítani. És a formális és a nem formális oktatási szereplők között jobb kapcsolatot kell teremteni, például az ifjúsági szervezetek között. Rufin úr is mondta, hogy az ifjúsági szervezetek nagyon nagy tudással rendelkeznek a nem formális oktatás területén. Éppen ezért a partnerségek a pedagógiai eszközök cseréjére, a tanárképzésre kell, hogy korlátozódjanak. Például az interkulturális tudás átadása területén. Jövő éven, évben tekintjük át az Erasmus Plus ideigi tapasztalatait a középidős áttekintés területén, és um, itt is remélem, hogy a Kult Szakbizottság szorosan együttműködik velünk, mert mi magunk sok tapasztalattal rendelkezünk. Persze, mindenképpen nagyon nagy jelentőséget eh, tulajdonítunk a Kult szakbizottságban, az Erasmus Plus program végrehajtása és más programok végrehajtásának, és fontos, hogy meghallgassuk a fiatalokat. Hét kolléga kért szót, mindenki egy percet kap. Használom majd a kis kalapácsomat, általában ezt nem használom, de hát most kénytelen leszek de hát nem önöket kalapálom majd, hanem csak a szónoki elmelvényen lévő kis párnát, tehát már is megadom Minkel kollégának a szót az észt parlamenttől. Köszönöm az Erasmus Plus egy nagyon fontos eszköze az európai oktatási térképen, hiszen ez lehetővé teszi, hogy informális területen is oktassuk a fiatalokat, és lehetővé teszi azt, hogy az igazi, a valós életben szerezzenek tapasztalatok önkéntesként, interkulturális kommunikációban jártasságot szerezenek, és közös projektekben dolgozzanak. Nagyon fontos, hogy 2020 után is megőrizzük ezeket a lehetőségeket Észtország, és sok más tagállam azon dolgozik, hogy egy külön ifjúsági fejezet rendelkezzen az Erasmus Plusról 2020 után. Ha ez nem így történik, akkor egy, ez a kitüdő módszertan veszendőme megy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelzem, hogy mi a parlamentben amellett vagyunk, hogy megfelelő költségvetési támogatást kapjam ez a program, most pedig Alexandra Szadzentinis kapszult Litvániából. Köszönöm szépen! Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim, Litvánia nevében szeretnék köszönetet mondani ennek az ülésnek a megszervezésért. Nagyon aktuális kérdésekről van itt szó. Valóban az ifjúság képzése, az életen tartó képzés, a litván stratégiának a részét képezi, amelyet 2013-tól 2022-ig folytatjuk. A litván kormány 2014-re prioritásként egyik fő prioritásként az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítását fogalmazta meg. Éppen ezért üdvözlöm is mindazon előre lépéseket, amelyeket az oktatás területén a litván kormány elkönyvelhet a 2020-as európai programnak a keretében. Ennek kapcsán beszélhettek azokról, akik a felső oktatásban szerepelnek diplomákat, és egyre kisebb a leszakadóknak is, az iskolából, az oktatási rendszerből kimaradóknak a száma is. A lemorzsolódás tehát visszaszorulóban van, és ugyanakkor a munkaerő piacnak az igényeit is egyre jobban igénybe veszi, illetve figyelembe veszi az oktatási rendszer. Ezen kívül szükség van arra, hogy fokozzuk a illetve áttartó képzési programokat, fel kell, hogy gyorsítsuk a szakmai képzéseket is. Ezen kérdésekre egyre nagyobb figyelmet szentelünk orvosolni kívánjuk a különböző feszültségeket, és a szociális, a társadalmi dimenziót kívánjuk erősíteni, nagy figyelmet szentelünk azon fiatalokra is, akik munkanélküliek, és akik kikerültek az oktatási rendszerből. Európában az oktatási informális rendszer egyre nagyobb teret kap. Kérem fejezze be, hiszen még két további púdiumbeszélgetést szeretnék tartani. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy az európai politika az ifjúságpolitika keretében le kell, hogy fedje valamennyi fiatalt mind azokat, akik aktívan kívánnak részt venni a társadalmaink működésében, egészen hangsúlyos figyelmet kell tehát szentelnünk az ambiciós fiatalokra. Köszönöm szépen. Most Berály asszonynak adom meg a szót, majd utána Brigitte Jáknak. Ja, ganz kurz. Nagyon röviden. A program, az Erasmus Plus program költségvetése 40%-kal emelkedett, az első évben azonban még nem százalékosan emelkednek a források. Német részről mindig kritizáltuk azt, hogy a részprogramokban, mint a Comeniusban például, az, a programok átszervezése miatt az egyetemek világító torony projektjei jelennek meg jobban, tehát kevesebb pénz áll az iskolák számára rendelkezésre, de ezek az egyetemi projektek, kiemelt projektek kutatás terén, az iskolai együttműködés, határon átnyúló együttműködés európai szinten, az tulajdonképpen nem ö, érvényesül. Tulajdonképpen kutatási forrásokra használják az Erasmus-t, ez egy visszaélés a program forrásaival, az iskolák e, jelenléte erősödik, és a vége tulajdonképpen az, hogy elveszik az iskolától, amit nekik adtak. Most pedig Brigit Young kap szót, utána pedig Yves Durham, tessék. Uh, Köszönöm szépen. A kérdés az az, hogy ezeket a programokat mennyire tudjuk azoknak a fiataloknak biztosítani, akiknek szüksége van e Az ország tapasztalata az, hogy a programokat azok veszik igénybe, akiknek már amúgy is jó a képzettségi szintje, és nem igazán értékelik ezt a lehetőséget. Hiányolom azt, hogy a programok ne ott, nem ott jelennek meg, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk. Mert nem ismerik, nem látják át, van-e lehetőség arra, hogy a találati biztonság az egy kicsit erősebb legyen? Keressük majd a választ ezekre a kérdésekre. Most pedig Yves Durand kap szót a francia parlamentből. Merci, madame la, la présidente. Euh, en, en France, nous avons... Tisztelt elnök asszony, Franciaországban egy állampolgári szolgáltatási intézményt állítottunk fel azon francia fiatalok számára, akik több tízezer létszámban diploma nélkül, oklevelek nélkül kerülnek ki az oktatási rendszereinkből. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy egy ilyen fajta állampolgárságot támogató gyakorlatot eljeleszünk Európában? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy a szerviz civiknek a keretében hogyan tudjuk azokat a skilleket, azokat a képességeket elismertetni, mint az egyéb oktatási diplomákat. Nos, ezt hogyan lehet elismertetni, vagy ezeket az európai kontextusban? Ez a kérdés. Ja, eh, dunque, eh, la... Köszönöm szépen, most pedig Ward, Judy Ward, abszolút. Uh, thank you very much, Chair. Um, apologies for arriving to this really important debate. Köszönöm szépen, elnök asszony a FAMA, a Nőjogi Szakbizottságban a szegénységgel foglalkozó jelentés előadója vagyok. És úgy gondolom, hogy világos kapcsolatok láthatók, hiszen a szegénység nem csak egy materiális szegénységet jelent, hanem az esélyektől való megfosztottságot is. Mit több egy idő után a becsvágy hiányát is. Ezért azon előadóhoz fordulok, aki arról beszélt, hogy a fiatalok visszatérnek az iskolába, és gyakran az iskolák az interkulturális tapasztalataikat nem értékelik előképpen. Az oktatási rendszer a célokra, vizsgákra koncentrál formalizált módon. De hogyha, és ez a kérdésem, mikor fogjuk értékelni a más kultúrákkal való együttműködésből származó, sokrétű tapasztalatokat és értékeket az oktatási rendszerben. Nos, úgy hiszem, hogy a tanárokat is meg kell szólítanunk, nem csak az iskolai tanárokat, hanem az ifjúsági munkában dolgozó szereplőket, akik nagyon fontos szerepet játszanak a fiatalok életében. Nekik is meg kell érteniük, hogy miért fontos az interkulturális tapasztalatcsere, hiszen hogyha az ember utazik, eh, találkozik másokkal, más kultúrába, mélyed el, az egész élete alakul át, eh, és ezt az oktatási rendszer egyedül nem is tudja elérni. Köszönöm szépen, Judy Ward. Most pedig Lettországban Janis Vukánis kapszult. Paldies par iespēju izteikties Latvijas delegācijas vārdā. Es gribētu īsti pastāstīt par Latviju. Nagyon szépen köszönöm. A delegáció nevetnél szeretném elmondani, hogy milyen tapasztalataink vannak nálunk az ifjúságpolitika terén. Az ifjúsági parlamentet Lettországban olyan intézményként hoztunk részre, amely évente háromszor ül össze, és megpróbálja a vonatkozó döntéshozatalt a demokratikus társadalomban az ifjúságra vonatkozóan erősíteni. A második dolog, a lett parlamenti vita már megtörtént a helyi önkormányzati választói jogokról. 16 éves kortól szeretnénk a választa, választási jogot, még ha döntés nem született, de a lehetőségét már megtárgyaltak. López úr által elmondottakra térnék, hogy az oktatás az nem költség, hanem ráfordítás, beruházás. Nagyon sokat tettünk azért, hogy nemzetközivé tegyük az oktatási rendszereket, közös tanulmányi programokat indítottunk más országokat, szakképzőiskolákkal, egyetemekkel egyaránt, és tárgyaltunk közös, közösen elismert diplomákról is. Nagyon érdekes javaslat ez. Valóban a regionális eh, helyhatóságokat is érdemes bevonni az ifjúsági munkába. Most pedig megadom a vita résztvevőinek a szót. A bizottság képviselőinek és minden, először minden felszólalónak kettő percben parancsoljanak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, angolul fogok beszélni, hiszen így jobban fejezem ki magamat. Köszönöm szépen, hogy meghívták a bizottságot, hogy itt lehet és köszönöm Dávid Lópeznek is, hogy ilyen jó hírekkel szolgált az élethosszig tartó tanulás platformjáról. Valóban az ezen platformban résztvevők 80%-a elégedett az Erasmus Plus programmal, a célkitűzésekkel is. A kedvezményezettek és az intézmények is elégedettek. Az első két év eredményei nagyon ígéretesek. Másfél millió ember vehetett részt a mobilitási programban, melyet az Erasmus Plus program biztosít. De sok minden elhangzott már az Erasmus Plus program más részeiről, amelyek a program új részei, többek között azok, amelyek eh, az cross-szektoriális megközelítést szólítják meg, a horizontális megközelítést. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek még nem olyan sikeresek, mint amennyire szeretnénk, azért, mert újak ezek több, többek között. Éppen ezért összességében azt mondhatjuk, hogy a különböző ágazatokban résztvevő szervezetek eh, még nem eléggé szoktak hozzá az ágazatokon túlmutató vagy horizontális együttműködéshez, ehhez pedig időre van szükség, amíg megszokják ezt az új megközelítést. Ugyanakkor annak is tanúi lehetünk, hogy van érdeklődés. 2014-ben majdnem 2000 projektet finanszíroztunk, egész pontosan 1700 projektet finanszíroztunk stratégiai partneri keretek között. Ezek közül sokan az ágazat köziség, a horizontalitás kérdésére koncentrálnak. Persze minden igényt nem tudunk megválaszolni. Itt a költségvetési megszorítások is játszanak, szerepet játszanak, hiszen szoros a költségvetésünk. A következő években ugyanakkor a költségvetésünk majdnem 80%-kal fog nőni, és a növekedés 50%-a a stratégiai partnerség és a cross-szektorális tevékenységekre irányul majd. Ezt üdvözöljük. A költségvetési öm, szűkösség vagy korlátok a harmadik akcióra is vonatkoztak. Ezek főleg a szakpolitikai kísérletek finanszírozását, a szakpolitikai párbeszédet elősegítését szolgálták, és ezen a területen is reméljük, hogy növekedni fog a költségvetés. Ezért hangsúlyozni szeretném, hogy, és már be is fejezem elnök asszony, hogy a költségvetés növekedni fog. Biztosítani szeretném azon parlamenti képviselőket, akik a felsőoktatás és a másoktatási ágazatok összehasonlításával foglalkoznak, hogy minden ágazat számára a jogalapban, a kiinduló jogszabályban szereplő maximális rátát próbáljuk biztosítani, és ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy van a hátrányos helyzetű csoportokat helyzetbe hozó stratégiánk, a Youth Policy Program 30%-a ezen hátrányos helyzetű csoportok tagjainak irányul. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt a bizottság ezen rövid előadása. Persze a kifizetések területén még mindig egy probléma jelentkezik. Örülünk annak, hogy ez Erasmus költségvetése nőtt. Most pedig két percben adom meg mindenkinek a szót. Pigment pour deux minutes. Akkor dióhéjban két perc alatt. Kettő dolgot emelnék ki. Az első alapvető fontosságú. Nevezetesen milyen kapcsolat alakul ki a tagállamok és az unió között. Úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni minden olyan akciót, amelyeknek a kedvezményezetei az államok, és akár az európai parlamentek, mint Julie vagy Nekov az imént, vagy a többi nemzeti parlamenti képviselőnek a hozzászólása azt mutatja, hogy alapvető fontossága az ilyenfajta megközelítés, mert alapvetően a tagállamoknak az elképzelésétől függ az, hogy hogyan alakul az Európai Uniós költségvetés. Nagyon sok pénzt költöttünk annak idején az utak, a szárdáknak az építésére. Most pedig itt az ideje, hogy az oktatásra találjunk forrásokat. Egy. Kettő, meg kell erősíteni a civil társadalom, az az NGO-knak a fellépését és a társadalmaink között. Ismerjük a Lisszaboni szerződés 11-es cikkét, és nagyon pozitív tapasztalatokról tudunk. Lucil beszélt az ifjúsági fórumról az imént. Úgy gondolom, hogy a párbeszéd egy nagyon jó gyakorlat, és ezt el lehetne terjeszteni a civil társadalomnak a képviselői körében, és úgy gondoljuk, hogy ez más lenne, mint a lobbiknak a fellépése. Köszönöm szépen. Köszönöm, whenever I talk about what amikor eh, arról beszélünk, hogy mi, mit is csinálunk, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy, eh, hogy elitista-e ez a fajta diákcsere, mert hogy eh, a lakosság döntő többsége nem vesz ebben részt. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy ne úgy nézzük ezeket a cseréket, mint ami egyéneknek ad pusztán valamilyen fajta elényt. Hála a jó Istennek ezeket a cseréket feldarabolja a ez, ez feldarabolja az oktatási rendszert azért, mert a nacionalizmus és konzervativizmusnak a, a vára, a bástája az iskolai rendszer, ezért, hogyha az iskolák más országokból érkező diákokkal is kell, hogy foglalkozzanak, akkor ez kiváló mód arra, hogy az egész dolgot mozgásba lendítsuk. Az európai országok 50%-a nem értékeli azt, hogy egy egész évre elmenjenek a diákok, és hogyha visszajönnek, akkor nem is akarják átvenni. Csak azért, mert úgy gondolják, hogy a saját nemzeti rendszerük igazán jól, másik országban nem lehet a mi rendszerünk számára fontosat tanulni. De ezt ne felejtsük el. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ráfordítás, és a bizottságnak ezt biztosítania kell, hogy nemzetközivé tegye az iskolai rendszert e módon is. A nemzetközivé válást szolgáljuk ezzel, nem atyáskodni kell a bevándorlók fölött, hanem igazi párbeszédet indítani, ami azt jelenti, hogy egyenlő közti párbeszédet. És ezt nagyon nehéz megérteni. Sajnos nem nincs időm arról, hogy részleteket mondjak, de a középiskolás tanárok 60%-a Olaszországban soha nem volt, nem, tehát nem rendelkezik nemzetközi tapasztalattal, az öme nem beszél idegen nyelvet, nem tudja, milyen a többi oktatási rendszer, még az iskola igazgatók sem, Nos, ez az, amivel foglalkozni kell. Az én javaslatom az, hogy senki, senki ne kezdhessen el tanítani a jövőben akkor, hogyha nem volt kitéve, vagy nincs tapasztalata egy másik ország iskolájával. Jaj, de jó, ez igen, ez jó, megfontolhatjuk. Uh, Jelzem, hogy a több éves programokban kihangsúlyoztuk, hogy 2020-ig valóban egy 20%-os támogatást élvezenek ezek a programok. Ez egy nagy eredmény, hiszen az Erasmus Plus máig 4 millió embert ért el. Egy szóval, célunk az, hogy a fiatalok legalább 20%-át érje el az Erasmus, vagy az valamely más Erasmus program, biztosítva egy számukra, hogy képzésük egy részét külföldön tölthessék el. Köszönöm a résztvevőknek a részvételt, folytatjuk az együttműködést, és most pedig megadom a második panelnek a szót, a szociális integráció a fiatalok számára. Két pódium vita résztvevőnk van, Massimiliano Moscherini, aki a fiatalok szociális integrációjáról fog beszélni. Professor Moscherini, a European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions képviseli, utána pedig Camilla Sarner, szól, aki az L-szisztéma igazgatója Svédországban, ő pedig a szociális integrációs és interkulturális párbeszéd gyakorlatáról fog szólni. Parancsoljon Mascherini professzor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást is. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, miniszter urak, kedves kollégák, egy fiatal ember szempontjából a szociális befogadás, a társadalmi befogadás egy olyan folyamat, amely a társadalomba való beilleszkedést jelenti. A, és azt is, hogy a társadalom elismeri ennek a lehetőségét. Három módon történhet ez meg, ö, oktatás, önkéntesség és szociális részvétel, társadalmi részvétel de mégis azok, akik a legsérülékenyebbek, nehéznek találják mindezt. Rengeteg hátrányuk van, és nem tudják ezeket a lehetőségeket kihasználni. A szegénység, a szegények, akik leginkább veszélyeztetettek, és 25 a 28-25 tagállamban valós probléma ez. A szociális kirekesztés és szegénység elsősorban azokat érinti, akiket a szükséget szenvedőknek nevezünk, fiatalok, akik sem oktatásban, sem képzésben, sem a munkaerőpiacon nem vesznek részt. 14 millió fiatalról van szó, hatalmas szám, nagyjából hét európai tagállam rendelkezik ekkora lakossággal. Hogyan tudjuk integrálni a fiatalokat a munkaerőpiacba és fellépni a szociális kirekesztés ellen? Ezt az Európai Unió 2009-es stratégiájának az ábrája erre vonatkozóan két pillére van, több lehetőség a fiataloknak oktatás és munkaerőpiacon, valamint a fiatalok aktív polgárságba való bevonása, a társadalom életében való teljes létvén, részvétel. A foglalkoztatás az egyik lehetőség, ahogy elhangzott korábban, a kulcsa annak, hogy rengeteg tevékenységet indíthassanak a modern társadalomban, és a szociális befogadás megvalósulhasson. Az ifjúsági garancia minden egyéb tevékenységen keresztül szolgáltatásokhoz való hozzáférés megvalósulhat. Az ifjúsági garanciával kapcsolatban ennek, ez elsősorban az oktatásra összpontosít, lehetőséget biztosít, oktatás, képzés, munkahely szám, szem, szempontjából és terén az oktatás döntő szerepet játszik az ifjúsági garanciában azért, mert az oktatás az első belépési pontja az ifjúság szociális társadalmi befogadásához. Az, iskolába, az iskolai végzettség pedig a munkaerőpiaci lehetőségeket, képességeket határozza meg, és így lesznek aktív állampolgárok az európai társadalomban is az minden fiatal számára a foglalkoztatás hiánya óriási kockázati tényező, különösen az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, akik háromszoros kockázatot viselnek a e területen. Az Európai Unió öt célja közül hárommal próbálunk három terén próbálunk el, célt elérni, vagy sikereket. Az egyik a preventatív megközelítés, a helyi szintű beavatkozása, de megfelelő alternatív tanulási környezeteket, pálya, útmutatókat és egyéb intézkedéseket próbálunk biztosítani, hogy a fiatalok nehogy úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy nem lesz munkájuk megfelelő gyakorlatok vannak erre, a spanyol országi például, amely alternatív tanulást biztosít, innovatív oktatási rendszereket, de vannak az úgynevezett mozaikosztályok Luxemburgban, a legnehezebb helyzeteket egyénileg, alternatív oktatással valósítják meg. Aztán a másik pedig az újraintegráló módszer, sokkal formalizáltabb módja annak, akik már formálisan kiléptek az iskolából. Második esély lehetőség, ez a második esély lehetősége, és olyan programok, amelyek komplex személyi problémákat is meg céloznak. Például a hollandiai szomszédsági iskola program, vagy kör, körzetiskola program például a többszörös hátrányos a, fiatalok számára próbál multikulturális oktatási környezetet biztosítani. Franciaországban is találunk ezt. Összefoglalva, nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalok társadalmi befogadására, ami túl kell, hogy mutasson a munkanélküliségen. Láttuk, és mondtuk, hogy a tagállamok az ifjúsági garanciát már 2014-ben elindították, és tényleg figyelemre méltó, hogy nagyon gyors a megvalósítás. Az első évben A munkahely volt a könnyebb reintegráció eszköze. Az oktatás nagyon nagy szerepet játszik az ifjúsági garanciában, a politika, társadalmi befogadás politika legfontosabb eleme ez. Hangsúlyoznom kell a holisztikus megközelítést, foglalkoztatás, oktatás és a szociális befogadás szélesebb felfogása menekültek, kisebbségek, kitettek számára. Köszönöm. Köszönöm, hogy az időt is figyelte, pedig nagyon sok fontos dolgot sikerült elmondani. Azonnal megkérdezem, hogy kérje bárki a szót. Úgy látom, hogy nem. De egy valaki kéri a szót, egyelőre. Először a European Youth Forum felszólalója kap szót. Ja nem, bocsánat, mondja az elnök bocsánat, a fáradtság, a fáradtság ez. Megadom a második panelistánknak a szót. Ugye már a kér, azt néztem, hogy ki kér még szót, de hát elfeledkeztem a következő felszólalóról, tehát megadom neki, Kamilla Szarnernek a szót parancsoljon för möjligheten att få komma hit och berätta om El Sistema. Det är med stor glädje som jag vill dela med mig av det. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak, és beszámolhatok az L-szisztéma működéséről Svédországban és sok más európai országban. 2009. májusában a Göteborgi iskola egy nagyszerű ajánlatot kapott, a svéd nemzeti filharmóniától, ahol a filharmónia száz uh, személyes uh, zenekara egy sportcsarnokban lépett fel, ahova fiatalokat és szülőket is meghívtak. Csodálatos élmény volt ez. És egy-két kérdést tehettem fel a szervezőnek. Mégpedig, hogy mit javasolna a szegény gyermekek zenei képzéséről. Azt mondta, hát csináljunk közösen egy projektet. Nos, így jött létre az Elszisztéma projekt. A zenekar új művészeti vezetője úgy gondolta, hogy ezzel bővíthetik a tevékenységüket. Ezután egy stokholmi díjat is kapott a zenekar igazgatója Venezuelában végzett munkájáért. 1975 óta sok gyermek kapta meg a lehetőséget, hogy a zene segítségével meneküljön ki a szegénység szorító környezetéből. De a program, az elszisztéma megmutatta, hogy a zene hogyan tud kulturális szakadékokat is áthidalni. Egy olyan városban, mint Göteborg, nagyon nagy segítséget nyújtott ez a program, Megkerestük azokat a városrészeket, ahol szegények, hátrányos helyzetűek élnek, és egy államilag finanszírozott iskola adja az alapját a munkának. Sok száz hátrányos helyzetű gyermeket képeztünk ki, biztosítottunk számukra zenei képzést, de ugyanakkor az is iskolából a középosztály divatiskolájává vált, most pedig tehát egy új kihívás előtt állunk, mégpedig az a kihívás, hogy hogyan lehet a kultúriskolát ismét megnyitni mindenki számára. Itt nálunk a gyerekek megélhetik, megtapasztalhatják, hogy milyen um, csodálatos a zene, a zene pedig valóban a szociális integráció kérdését szolgálhatja. A gyermekek gyakran a profi zenekarral lépnek fel együtt, a zenészek pedig elmennek az iskolákba, muzsikálnak. Egy héten egyszer családi találkozót is tartunk, és itt a gyerekek, szüleik, barátaik előtt felléphetnek, és persze új barátságokat is köthetnek. Egy szóval, az interkulturális párbeszéd és a nyelvi képzés célját is szolgálja ez a program. El Sistema Svédország, így hívják ezt a programot. ezer gyermek vett részt a programban. A program fennállása óta mégpedig úgy, hogy a társadalom perifériájából sikerült őket eh, felzárkóztatni. Mindezt a zene segítségével. A mozgalom tovább fejlődött, egy új európai szervezet jött létre Ausztriában és Nagy-Britanniában, és közösen dolgozunk európai szinten éves zenekar találkozókat tartunk, például a Milánói Szkálában is találkozhattunk. A fiatalok valóban új barátságokat kötnek, megtanulnak zenélni. Raplochban, Skóciában pedig egy igazi európai példá tanúi lehettünk. Különböző európai tapasztalatokat egységesítettek és adtak lehetőséget a tanárok számára. Ez a rendszer a világ 75 országában működik, nincs szervezetünk. Mindenki hozzáfér az információkhoz. A venezuelai üzenet abban rejlik, hogy mindenkinek magának kell kiépítenie a megfelelő kapcsolatokat. Az ügyvezető segítségével tudtuk azt elérni, hogy már egy millió ember, egy millió fiatal vesz részt ebben a programban. A gyermekek kiskoruktól közbe muzsikálnak, zenélnek, és például így lehet őket elterelni a bűnözéstől, az utcai eh, élettől. Mondjuk Karola példáját említem, édesanyja alkoholista volt, ám a rendszeres muzsikálás segített rajta, tanárából példa lett, új baráti kört talált, és ráadásul az anya és a gyermek közötti kapcsolat is átalakult. Azt mondtam, ez a kis gyermek, anyámat nyertem vissza az elszisztéma segítségével számomra, tehát egy nehéz családi háttér, hátteret váltott ki a zene, azt is mondhatjuk, hogy egy második családot talált. Mi kell, hogy egy másik példát mondjak, Csílei 15 éves korában ö, csatlakozott az l megismerkedett eh, svédekkel, és családját a Göteborgi koncertterembe is meghívták. Most már az új svéd barátokkal, hiszen most már Svédországban él, együtt eh, barátkoznak, együtt eh, töltik a szabad idejüket. Göteborgban építettük ki ezt a tevékenységet, és egy egész nagy zenei tábort is szervezünk a világ minden részéről jövő fiatalok számára. bár, de mondhatom, a zene egységesít, a zene kapcsolatokat teremt. A zenét el kell juttatni minden gyermekhez, hiszen a zene segítségével fegyelmet és a belső ösztönzött munkát is képíthetjük. Egész egyszerűen jobb állampolgárok jönnek létre az ennek segítségével. Egy videó klippet nézünk meg az elszisztémáról, ez 20 másodperc, ezt megmutatjuk. Mennyi perc ez, hogy milyen hosszú. Donde todos los niños tengan acceso a, la, a, a, a, a lo más puro, a lo más creativo. El derecho a crear es algo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 Grazie, veramente questo... Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy ékes példáját láttok annak, hogy a zene valóban tanít, de ugyanakkor segít abban is, hogy visszatérjenek a fiatalok az oktatásba. Érdemes volna, kérem, hogy kapcsolják fel a fényeket, a villanyokat, a világítást. Azt mondtam, hogy ez a szisztema, ez a rendszer, Hozó Antonio Breu már már mitikussá vált alapító fejéből pattant ki ez az ötlet. Valóban fantasztikus ez a rendszer, amely kialakult. Ahogyan említette, az írszisztéma sok országban működik. Olaszországban, a szenátusban december 15-én egy koncertet tartanak majd, amelyet az elszisztéma keretén belül tartanak meg. Most pedig megadom a fiatalok képviselőinek a szót. Young Wilker. Jan Wilker. Jan Wilkernek, a Youth Forum részéről utána még két kollega kap szót. Az Európai Ifjúsági Fórum nagyon örül annak, hogy a szociális befogadás és interkulturális párbeszéd napirenden van, hiszen a fiatalokat sújtja leginkább mindez. A vita a sajnálatos módon a szélsőséges er- erőszak és terrorizmus tükrében kap fényt, pedig nagyon fontos, hogy mi éppen ezért megkapjuk a hangokat, erős hangokat a vitában, más ágazatokkal együtt, ágazatközi formában olyan intézkedéseket valósítsunk meg, amely a az interkulturális párbeszéd állampolgársági eh, képzést is eh, egy eh, élhető rendszeren keresztül biztosítja. Nem tapasztalatot kell adni, nem csak tanítani a gyerekeket. Az ifjúsági szervezeteken keresztül teret kell biztosítani számára. Ezért fontosnak tartjuk, hogy támogassák az ifjúsági szervezeteket, valamint a fiatalok mobilitását is. A amelyekre most a fiatalok mobilitásának korlátozása miatt nem igazán van még mód. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy emlékezett minket ezen szempontokra is. Most pedig hadd adja meg a szót nem kettő, hanem négy személynek, Szilvi Pexelnek a Bundestagtól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Berlinből jöttem, a német fővárosból, egy kicsit híres is a város arról, hogy mi nyitottan és világosan fogalmazunk, úgyhogy ezért előre elnézést kérek. Van egy megjegyzésem, illetve kérdésem Maserini úr előadásával kapcsolatban. Fontos a téma, a célban egyetértünk, de az a benyomásom, hogy a kép az viszonylag egyoldali, hogy nem mondjam, hogy puha. A berlin, berlini szempontból az európai értékek elfogadása, demokrácia, a nők egyen jogúsága, vallási tolerancia, Izrael létjogosultsága szintén fontos szerepet kapnak ebben a témában, de az előadásából hiányzott. Eh, dopo diamo la parola ai nostri interlocutori e prima dare la parola... Most pedig megadom a szót a következő hozzászólónak, Janis Fokának. Pilnībā piekrītu Masimilija. Köszönöm, hogy újra szót kapok, teljes mértékben egyetértek Mácserini kollégával, aki azt mondta, hogy a nem megfelelő oktatás súlyos oka a szociális kirekesztésnek, hogy nem mondjam a társadalomtól való elszigetelődésnek. Lettország azon országok közé tartozik, amely az ifjúsági garancia végrehajtását megkezdte, de tudjuk, hogy mi a következményeket próbáljuk felszámolni, nem az okot. Az ok felszámolás, az preventív intézkedésre de van szükség, és hazámban ilyenek még nincsenek. Tehát először is a szakoktatásra lenne szükség, annak a javítására mindent megpróbáltunk, hogy a duális oktatási rendszert bevezessük, de a munkáltatók bevonása sajnos minden erőfeszítésünk ellenére nem sikerült. Köszönöm. E ora la parola a e chiudo... Köszönöm szépen. Most pedig mindenek előtt Szene Lausnak adnám meg, ha jól lehetne ki a nevét, Finnországból. Yes. Before yes. our guest, prego. Yes, prego. Sanna Lausati. Thank okay. you very much. Sanna Lausatinak hívnak, igen, köszönöm. Finnországban úgy gondoljuk, hogy az ifjúsági garancia kiváló ötlet, de tovább kell fejleszteni. Egy dolog van azonban, ami bizonyos, hogy hangsúlyokat kell tudni meghatározni, mielőtt a gyerekek még iskolába kerülnének. Meg kell találni, milyen készségeik vannak, mire van, mire van nagyobb szükség. Ezt azt azelőtt kellene felderíteni, mielőtt iskolába kerülnek. Nálunk a bevándorláknál például tudjuk, hogy a a nyelvtudás az az oktatás akadálya, éppen ezért nagyon fontos, hogy a, az erős finn nyelvtudást próbáljuk kialakítani a gyerekekben az iskolába kerülés el, előtt külön oktatási rendszer van erre, mindenkit megpróbálunk betartani az oktatási rendszerben, hogy ne legyenek az általános iskolából kimarad, eh, kihullók. Hiszünk abban, amit eh, teszünk, tudjuk, hogy az iskola előtti oktatás eh, kell, hogy a következő évek legfontosabb témája legyen, ezt kell fejleszteni. Grazie per questo contributo e condivido nagyon szépen köszönöm ezt a hozzászólást. Egyet tudok érteni önnel, Szedrova úr, utána pedig Eventa képviselője a szó. Kérek mindenkit, hogy a későbbiek során beszéljen. Nagyon szépen köszönöm ezeket a prezentációkat. A sportról Nevracsis biztos azt mondta, hogy ez egy érthető nyelv mindenki számára. De aztán kiderült most ugye, hogy a zene és a képzőművészet is egy nagyon-nagyon értelmezhető, érthető nyelv az oktatási célokat is tudja ugyanakkor szolgálni. Hagy hangsúlyozzam az új módszereknek a fontosságát. Ugye vannak se részevők is a dologban, és hogyha elmondaná azt, hogy a cseh köztársaság esetében milyen érdeklődési pontok vannak, mert esetleg ezt is meg tudnánk támogatni. A svéd kolléganőnek a hozzászólására utaltam. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A mai napon nagyon tartalmas napirendnek teszünk eleget a fejlesztési szakbizottság és az agri szakbizottságnak a keretében is nagyon izgalmas találkozásokra került sor. Itt pedig most hallottam a különböző eszközökről, amelyek a társadalmi inklúziót szolgálhatják az ifjúság kapcsán, de természetesen nem csak az ifjúságról kell önmagában beszélnünk, önmagukban beszélnünk, hanem a fogyatékossággal élőkről is, és tudjuk, hogy nagyon sokféle eszközrendszer létezik, beszéltünk már a zenéről, a sportról, a kultúráról, és aztán ott van a gasztronómia, a konyha művészete, ez is szolgálhatja azon hallássérülteket, azon látássérülteket, akik ezeket a területeken kívánnak érvényesülni, és közös munkáknak a keretében készíthetnek együttesen ételeket, és például a városomban megnyílt egy nagyon érdekes étterem, amely tulajdonképpen a társadalmi beilleszkedésnek egy nagyon fontos eszköze. Itten látás sérültek munkálkodnak, nagyon hasznos tudni ezekről a szempontokról is. Jól mutatja mindez, hogy hogyan tud együtt működni a teljes egészségesen, teljesen egészségesen élőknek a köre, és azok, akik különböző fogyatékosságokkal élnek. Tehát itt nagyon aktívan lehet fellépni, és ezen környezetekben, például ebben az étteremben megvan a lehetőség az, hogy a kommunikációs formákat megtapasztaljuk, ezt szerettük volna kidomborítani, mert a társadalmi beilleszkedés területén, az inklúzió területén azt hiszem ezek nagyon izgalmas eszközök, nem csak az egészségesről, hanem a többiekről is kell beszélnünk. Köszönöm szépen. Érdemes volna egyszer összegyűjteni, milyen sok kreatív program zajlik Európában, ezekből tanulhatnánk minnyáján. Most pedig megadom önöknek a szót parancsoljanak. Thank you, and thanks for all the questions. Köszönöm, köszönöm az összes kérdést. Úgy gondolom, hogy ahogy az ifjúsági fórum is hangsúlyozta, az ágazatközi megközelítés nagyon fontos a fiatalok foglalkoztatása, képzése, szociális befogadása szempontjából. Ugye, ha az ifjúságról beszélünk, akkor az a galaxis, és ennek megfelelően az ifjúsági garancia egyik kulcs eleme, a leghatékonyabb eleme ez, mert nem csak az oktatási szint határozza meg a fiatalok lehetőséget, itt, hanem az is, azt is látni kell, hogy van olyan, ami, az, ami egy valakinél működik, mint a zene, míg a sport például másoknál. Ez tehát, ami fontos, a partnerség a különböző intézmények között, az különböző ágazatok között, és az a fajta átfogó megoldás, amely a fiatalok integrációját célozza meg a az oktatás, önkéntes tevékenység, a, a hivatalos tevékenységek kerén, tulajdonképpen ezek adják a gerincét az ifjúsági garanciának. Ezek azok az eszközök, amelyek a kulcselemek végrehajtása miatt minden országban egyfajta forradalmat indíthatnak el az ifjúságpolitikában. De, mint mondtam, ezek a kulcsfontosságú elemek. Az oktatás, mint mondtam korábban, az oktatás nem csak a készségeket biztosítja a fiatalok számára, azoknak, és nem csak a munkaerőpiacra készíti fel őket, hanem a társadalom teljes jogú, körű állampolgárává is teszi őket, akik képesek az értékeket megosztani, elfogadni az alapvető európai értékeket, emberi értékeket, a társadalmat el tudják fogadni. Ahogy önök is mondták, a fiatalok integrálása az oktatásrendszerben valószínűleg ez lesz a leghatékonyabb módja ehhez. Köszönöm. Köszönöm én is. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy fontos kérdéseket és fontos ötleteket hallottunk. Kérdezem, hogy van-e bárkinek észrevétele, bár lehet, hogy a rendezvény után informális körben beszélgethetünk, hiszen a ifjúsági garanciának holisztikusabbnak kell lennie. Itt nem csak a munka, a foglalkoztatásról, hanem az esélyek megadásáról van szó. Esély arra, hogy folytassa a fiatal a képzését, stázsra, gyakorlatra menjen, de esélyt kapjon arra is, hogy munkát találjon, persze ez a krízis idején nem mindig könnyű, vagy akár önkéntesként tevékenykedjen. Eznek Olaszországban nagy hagyománya van, vagy akár saját lábára álljon és vállalkozói tevékenységet kezdjen. Ezért tehát az informális képzőintézmények, a laboratóriumok, a hubok fontos tevékenységet végeznek és esélyt adnak a fiataloknak. Ezt gondoljuk, a holisztikus megközelítés lényegének, de holisztikusan kell nekünk itt a parlamenten belül is dolgozni. Nem csak az oktatási szakbizottságnak, hanem minden érintett szakbizottságnak együtt kell működnie, és az ágazat köziség, mondom még egyszer, az ágazat köziség filozófiáját kell megteremteni minden területen. Nyugodtan mondhatjuk, holisztikus módon kell dolgozni. Nem tudom, hogy nem kell, önökhez nem, indít, nem intéztek konkrét kérdéseket, nem tudom, hogy kérik-e még a szót, vagy pedig... Eh, Igen, kérném még a szót, tessék, parancsoljon. Igen, csupán röviden annyit szeretnék mondani, hogy a szisztéma Európában terjeszkedik sok támogatást is kaptunk, de ugyanakkor az idealizmusunktól sem szakadtunk el. Most például éppen Szecsinnel vettük fel a kapcsolatot. Jelezni szeretném azt is, hogy a fiatalokkal való óvodai együttműködés fantasztikus nevelő és probléma kiküszöbölő szereppel rendelkezik. Köszönjük szépen, továbbadjuk a rendelkezésünkre álló információt, és most pedig megadom a harmadik és egyben utolsó panel résztvevőinek a szót. Ez egy politikai orientációi panel lesz. Három, azaz négy nemzeti parlamenti képviselőnek adom meg a szót. Kezek. Sanna Lauslati Finnországból, Sandrine Dussé a francia nemzetgyűlésből, az olasz képviselőház oktatási szakbizottságának elnökét terveztük meghívni, de végül nem tudott jönni, Éppen ezért nagyon örülünk, hogy Francesa Pugliesi szenátor asszony itt van körünkben. Gerard Crowell az irlandi szenátus részéről. Mindenki két percet kap, már is elkezdjük, és megadom Finnország képviselőjének a szót. It I life learning for school to active life. Prego. A téma pedig az élethosszígtartó tanulás, az iskolától az aktív életig. Elnézést látom, hogy csak most érkeztek meg. Bevezetőképpen annyit szeretnék mondani, hogy mi is Európa minden területére kitekintünk, és persze az egyes országokban zajló reformokra is nagyon kíváncsiak vagyunk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Óriási változásokon megyünk át, és a dolgok egyre nyilvánvalóbb, hogy egyik napról a másikra túlhaladottá válnak. A régen az emberek egy munkahelyre kerültek az egész életükre szólt, ma már ez nem igaz. Az emberek gyakran gyorsan váltanak szakmát, rövid távú munkaszerződést kötnek, és ezért nagyon nehéz megbecsülni, hogy a jövőben milyen szakmára mekkora szükség van, hiszen a szükségletek is gyorsan változnak. Bizonyos, hogy a változás állandó, és nem fog lelassulni. Az új technológiák radikális változást hoznak a különböző szakterületek iránti igényben, az automatizálás, a nanotechnika és sok minden más alapvetően meg fogja változtatni a következő években a gazdaságot, a termelést és a különböző szakmai struktúrákat is. kommunikációs technológia, a közlekedés például a jövőben jelentősen meg fog változni. Például a, a buszsofőröket és az orvosokat automata diagnosztika fogja felváltani. Nos, hogy ez a rendszer hogyan fog megfelelni a jövő kihívásainak, és hogy fogjuk tudni a munkás embereket tanítani? Nos, Nos, ehhez azt kell tudni, hogy milyen készségekre van szükség a jövőben. Meg kell változtatni a tudásalapú rendszert, egy új modellt kell bevezetni. Van egy új oktatási programunk, amelyel új tudástőkét tudunk a jövő számára kialakítani olyan készségeket, amelyekkel új dolgokat fogunk tudni megtanulni és teremteni. A fiatalok, de a felnőttek is a régi képességeik továbbfejlesztését kell, hogy megtanulják. Új utakra van szükség egészen a nyugdíjas korig. Szerencsére Finnország ehhez már az előző kormányzatok idején hozzá látott, hiszen ez egy folyamatos munka, csak így tudjuk javítani az oktatási rendszert a szükséges szintre. Rengeteg példát tudnék mondani, például Finnországban úgynevezett egyéni tanulási útvonalakat, vagy pályákat dolgozunk ki, az óvodáskorban megnézzük, hogy mely szükségletekre van szükség a gyereknek, megújítjuk a tanárok képzését, és végig megyünk a teljes tanárképzési folyamaton, hogy lássuk, hogy mire van igazából szükség. Új iskolatípusok vannak, digitális oktatás, különböző tanulási alkalmazások, és ezeket már mind bevesszük a tanmenetekbe, és az oktatási rendszerben is alkalmazzuk a nagy adatokat. A szakképzés terén egy új finanszírozási rendszerünk van, ezt hamarosan életbe, életre keltjük, különböző moduláris rendszerek működnek, és különböző képzési entitások vannak, amik ennek alapját képezik a horizontális szinten is dolgoznunk kell a különböző oktatási szintek között, szakképzés, egyetemi szint, vagy más oktatási entitás között. Új oktatási programjaink is lesznek, és biztosak vagyunk abban, hogy ezekkel kiváló alapot tudunk lefektetni az életen át tartó tanuláshoz is. Az általános iskolai oktatásban például különböző napi készségeket, kommunikációs készséget, stb. akarunk fejleszteni. Szeretnénk ezen kívül, hogyha az embereket külön egyénként lehetne, de a közösségi szellemben oktatni, azt szeretnénk, hogyha az emberek meg azt megtanulnák, hogy hogyan kell elsajátítani a szükséges készségeket. Például a kézírásra már nem lesz szükség. Új módszerek lesznek helyette. A diákok, a diák aktív személy az oktatási folyamatban különböző készségekkel rendelkezik. Számítógép kódolás viszont már az általános oktatás része lesz, ugyanúgy, mint egy sor új képzési egység a, fels, a felső oktatásban. A felnőtt oktatásról is beszélni kell, hiszen fontos a munkában lévőket is képezni. Gyakran mondják, hogy a, aki dolgozik, az túl elfoglalt, és hogy hogyan tud lépést tartani, hogyan tudja továbbfejleszteni a meglévő készségeit, és azokhoz újat tanulni. Pedig fontos ez, néha azt is meg kell nézni, hogy eh, hogyan lehet a már megszerzett készségeket fenntartani. Végig kell gondolni, hogy az ember mire akarja a szabidő, szabad idejét tölteni. Finnország egy olyan ország, illetve olyan országgá szeretnénk tenni, ahol az emberek ezt meg akarják valósítani. Köszönöm. Allora, in, this, in, the, in, the, in time. Köszönjük szépen, hogy betartotta az idejét illetve kérem a következő felszólalókat, hogy két percben szólaljanak fel, hiszen így a többiek is szót kaphatnak. Most pedig Szandrin Duszének adom szót. Ő a francia nemzetgyűlés tagja. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, je suis... Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömömre szolgál, hogy önök előtt szót kaphatok, és bemutathatom azt a nagyon összetett rendszert, amely a francia közigazgatásnak a felső szintjén működik, nevezetesen az egyetemeken szintjén, és amely megirányozza, megcélozza azt, hogy hogyan lehet biztosítani a különböző szinteken az életen hosszan, élethosszan tartó oktatást. A francia nemzetgyűlésnek vagyok a képviselője, és a kulturális és oktatási szakbizottságnak vagyok a tagja. Ezen kívül a különböző oktatási kurzusoknak a felső tanácsában is részt vezek 2013 óta. A különböző oktatási intézményeknek a kurikulum programját is nyomon követem, ez néhány éve létezik Franciaországban, miközben régebb óta létezik Finnországban, és próbáljuk a nagyon konstruktív tapasztalatokat alkalmazni, amelyeket Finnországban ismerhetünk meg. A fejlesztés, a fejlődés, a promóció, ezek mind-mind kulcsfogalmai az oktatási európai programnak az élet hosszig tartó oktatási témakörben mindenek az optikája természetesen a foglalkoztathatóság szemszögébe illeszkedik. Van ugye az alapképzés, és hogyan lehet ezen felül tovább lépni. A magam részéről nagyon támogatom a különböző törökvéseket, és az alapképzésben valóban megnyilvánultak azok a tényezők, amelyek biztosítják egyrészt a foglalkoztathatóságot, másrészt az élethosszig tartó oktatásnak a kapuit is így nyitva tudjuk tartani. Az oktatási rendszer akár úgy is, tön, úgy is minősülhet, más európai ország szemszögéből nézve, mint egy nagyon összetett rendszer Franciaországban. De ugyanakkor azt is látunk kell, hogy egy hatalmas potenciállal működő rendszerről van szó, befogadja ez a rendszer a különböző nagyon sokszínű tapasztalatokat, és ezáltal is szolgáljuk az élethosszig tartó oktatást. A francia rendszer tehát összetett, és a 15 éves kort betöltve kell a francia fiataloknak eldönteniük, hogy akár egy szakközépiskolába iratkoznak, egy gimnázium típusúba, vagy pedig az általános képzésben vesznek részt. Tehát tulajdonképpen ez már egy nehéz választás elé állítja a tanárokat, illetve a diákokat és a szülőket természetesen, de mégis ez az alapja a rendszerüknek. Aztán ott van 18 éves életkorban az egy a érettséginek a műfaja. Ez az érettségi egyben egy kapunyító, mégpedig megnyitja a kapuját a felső oktatásnak az egyetemnek, de a felső oktatás ugyanakkor kettő tagoltságú, vannak az egyetemek, és vannak az úgynevezett grand zikolók, amelyek viszont versenyvizsgával vizsgával nyitják meg kapuikat, és a francia nagy forradalom alatt, az 1789-es forradalomnak a keretében jöttek létre többnyire ezek az úgynevezett grand A prioritás ugyanakkor természetesen, ebből már kiderült, a diplomáknak a prioritása, nevezetesen hogyan lehet különböző oklevelekhez jutni. Jól lehet, a képzés nagyon sokfajta labirintuson keresztül vezet, kicsit kaotikusnak is tűz, tűnhet, ugyanis szakmai gyakorlat különböző képzések formájával alternálódik. Mindenképpen arra kell tehát törekednünk, hogy az élethosszig tartó oktatás, az már megalapozott legyen. Éppen ezért a 2013-as nagy reformunk a különböző szakmeneknek a munkáit használta fel, és a különböző újabb munkálatok pedig két hónappal ezelőtt váltak nyilvánosra. A cél az, hogy hogyan lehet az alapképzést olyanná tenni, hogy az jól tagolódjon, jól illeszkedjen a későbbi képzettségekhez és képzéshez, miközben biztosítjuk teljesen folyamatosan a különböző kompetenciák megszerzését. A duális képzés, azaz az alternatív képzés, mármint hogy egymás után szakaszolt képzések a oktatás világában, illetve a vállalkozások világában teszik lehetővé azt, hogy a tapasztalatok sokkal szerte ágazóbb legyenek, a duális képzés ugyanakkor közismert az európai kontextusban. Az egyetemi rendszerünk olyan, hogy nagy pólusokat hozunk létre, mégpedig átláthatóságot kívánunk ezáltal biztosítani, a régiókat is mozgosítjuk, a jövő vasárnap választásokra kerül sor Franciaországban a régióknak a elnökeit, illetve a közgyűlését fogjuk megválasztani, és ezennek a régiós struktúráknak is nagyon nagy szerepe van az egyetemek működtetésében. Az egyetemek pedig a maguk részéről beépítik a különböző tapasztalatokat, a vívmányokat validáljuk, és 2012 óta tudjuk, hogy a tapasztalatoknak a validálása most már rendszerbe illeszkedik az Unióban, azért, hogy 2018-ra ezt tökéletesen tudjuk működtetni, mindezt természetesen a duális képzésnek a keretében zajlik, és hát olyan tapasztalatoknak a felhasználásával, amelyekről a kollégák már beszéltek a digitális tudásnak megszerzéséről. Köszönöm. <laughs> Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta az időt, most pedig Francesca Pugliézének, a szenátus tagjának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az olasz kormány sok éve megtakarítás után úgy döntött végre, hogy támogatja az oktatás rendszerét, hiszen hiszünk abban, hogy a legjobb a politika, a legjobb strukturális politika az ifjúsági munkanélküliség ellen, illetve a szociális mar- marginalizáció ellen éppen az oktatásban rejlik. A 107-es törvény, melyet az olasz parlament júliusban fogadott el idén nyáron, és amely az őszi iskolaévtől lép hatályban, az iskolai lemorzsolódás ellen szálsíkban. Próbálja a tudományos, a természettudományos szakokban megerősíteni az oktatást, segíti a kora gyermekkori intézmények képítését, óvodák intézmény bölcsödék képítését, segíti a tanárok képzését és továbbképzését. Hallottuk a tanárok észrevételeit is az európai programokról azt mondták a tanárok, hogy számukra az európai társiskolákban való tanulmányok a legjobb tapasztalatot jelentették, és ezen felül a törvény segít az ágazatközi, illetve transzverzális tapasztalatcserében is. 3 milliárd eurót irányoz elő a törvény ezekre a célekre, és 100 ezer, több mint 100 ezer tanárt szólítunk meg a programmal a diákokon túl. Segítjük a programmal a munka, az iskolában a munkába való átmenetet. 400 óra a szakképzésben a gyakorlati képzésre fordul, és további tanórák célja az lesz, hogy a fiatalok pályaorientációját segítse. Ez egy teljesen új, ez a pályaorientációs oktatás egy teljesen új modul az olasz közoktatási rendszerben és szakoktatási rendszerben. A digitális iskola nemzeti tervére is komoly összegeket fordítunk, hiszen az iskola 90%-a már um, kapcsolódik um, a internethez, ez jó hír, de az iskola, az osztálytermeknek csupán 7-es, 7%-a um, kapcsolódik az internethez, azaz létezik az osztálytermek 7%-ában internetkapcsolat. Ezen változtatni kell. Az a célunk, hogy minden tanteremben, minden osztályban elérhető legyen a világháló, hiszen úgy gondoljuk, hogy az internet a didaktikai innováció egyik motorja is. Ez a innováció hajtotta a törvény képviselőit is, a törvény megalkotóit is. 90 millió eurót például a digitális tanár képzésének, eh, illetve alkalmazásának céljára fordítunk ebből a 300 millióból. Nagy kíváncsisággal hallottam eh, mindazt, amit itt a kollégák elmondtak eh, a horizontális képzés formáiról, illetve arról, hogy hogyan lehet a lemorzsolódást megakadályozni. Valóban a zene, és erről hallottunk egy nagyon szép előadást, a zene nagyon fontos szerepet játszhat um, e célok elérésében. Nálunk a, a számítógépes tudom, a kódolást, az angol nyelvet, zenét és művészeti tárgyakat már kisiskolás kortól tanítunk, de a felsőbb osztályokban az állampolgári ismeretekről sem feledkezünk meg, hiszen fontos, hogy tudatos állampolgárokat neveljünk. Természetesen az iskoláknak szorosan együtt kell működniük, ám az iskolák autonóm módon hajthatják végre a didaktikai innovációt, ezt támogatja a központi költségvetés, de ugyanakkor egy az intézmények ön értékelésének rendszerét is bevezettük. Az intézményeket hári, három évent az oktatási hivatal értékeli, mi több a tanárok értékelésének új rendszerét is bevezettük, és a jobban teljesítő tanárok több fizetést kapnak, azt hiszem, hogy ez Európában is egy példaértékű ösztönző rendszer, melyel a tanárok továbbképzését szeretnék előre segíteni. Köszönöm szépen! Ez egy egészen új reform, melyről Póliézi szenátorasszony számolt be, ahogy elhangzott, az őszi kezdéstől működik ez az új rendszer, hiszen az elmúlt években, a krízis éveiben Gyakran a megtakarítások éppen az oktatás rendszerét érintették legjobban. Görögország drámai példájáról tudunk, de nem csak Görögországban volt ez így, hanem Olaszországban és sok más országban is. És ez a ö, takarékoskodás sajnos ö, az egyensúlytalanságot, a társadalmi igazságtalanságot mélyítette el, és a jövőnket esélyteleníti el. Ezért fontos, hogy ezt az új törvényt meghozták Olaszországban. Most megadom Gerard kroffelnek a szót az ír szenátus részéről. Uh, Köszönöm szépen, teljesen jól ejtette ki a névemet. Egész életemben elköteleztem magam, vagy az életen által tartott tanulás elkötelezettje voltam, csak az én életemben 11-szer módosította a pályámat. Az írkormány. emelni akarja, a, emelni akarta a, az iskolai lát sikere végzők számát, és egy, a terciár oktatásban résztvevők, ez egy sikeres program volt, 25%-kal fölötte vagyunk a korábbi szinteknek, az OECD átlag fölött állunk 3 kal 51%-os volt korábban az iskolából maradó, kimaradók száma, ez lényegesen csökkent. Tudjuk, hogy az OECD országokban a felnőttek magasabb végzettsége sokkal többet keresnek, mint a középfokúval, és a középfokú oktatást végsel rendelkezők, végzettsége rendelkezők az alacsonyabb végzettségűeknél többet kezdnek, éppen ezért a jövőbeni keresetekbe és foglalkoztatási lehetőségbe való ráfordítás a tanulás. De nem csak gazdasági célok vannak ilyenkor, hanem a nemzeti és az egyéni prosperitást is szolgálja a nemzeti oktatáspolitika. Ezért a jóléti, szociális tőke, bők, béke, bizalom javítását is szolgálják. Az OECD tanulmány értelmében a legmagasabb szintű oktatási végzettséggel rendelkezőknek volt a legnagyobb interpersonális bizalmi, egészségügyi és politikai iránti bizalmi indexe is. 19%-os a az egyetemet végzettek aránya a 2011 óta óriás, bocsánat, a 19%-ról 8%-ra csökkent az ifjúsági munkanélküliség 2008 óta. Különösen azokról beszélek, akik nem fejezik be a középfokú osztakát, vagy nem akarnak a harmadfokúba, tehát az egyetemi szintűbe áttérni. A összpárti erőfeszítéssel próbáltuk a továbbtanulási képzési lehetőségeket erősíteni. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy 2011-ig az oktatás és képzés a továbbképzés terén, vagy a másodfok, a középfok szint fölöttiben két minisztériumhoz tartozott, egyrészt a szakképzés, az oktatási minisztérium, és a szociális jóléti minisztérium alá tartozott. Most egy portfólióba tartozik a továbbképzés ösztönzése érdekében. A mai előadások előadásokat hallgatva én is akartam mondani külön, néhány szót különböző továbbképzési programokról, de úgy döntöttem, és remélem, hogy megbocsájtanak, hogy most módosítom, és más, és nem az eredeti előadásomnak megfelelően mondom, de elmondom, hogy, hogy két éves úgynevezett tanonc időszakunk van, a 15-20 év közötti iskolából kimaradók számára, nekik személyre szóló oktat, némi oktatás, némi képzés, némi munkatapasztalatot biztosítunk ennek keretében. Nem közvetlenül a az oktatási intézményeken, hanem a közösségi létesítményeken keresztül. A munkanélküliség csökkentése miatt az úgynevezett Momentum a munkavállaló aktiválási programot indítottuk el. A Momentumban résztvevők később kikerültek a munkanélküli regiszterből is. Nos, a mai vitát hallgatva hadd mondjam el, hogy elsősorban azokra figyeltünk, akik elfogadják az életen áttartó tanulást. Persze, programokat ez valóban a gazdaságnak megfelelően kell alakítani, de ez nem elegendő. Az oktatás javarészt, és most gyakorlati szakemberként beszélek, hiszen a múlt évig egészen az voltam. Tehát az oktatás és képzés az a, a, mm, a kimeneti oldal határozza meg az, hogy hány pozitív eredménnyel végzős hallgató van. De ez nyilván, hogy része kell legyen annak, amit csinálunk, de azért az is fontos, hogy arra a csoportra is figyeljünk, volt, aki azt mondta, hogy a középszintű oktatásban 90% vesz részt, akkor nekünk arra a 10%-ra kell figyelni, aki nem fejezi be a középfokú oktatást, arra a kicsi csoportra, amely elkezdett dolgozni, különösen a válság idején, azért, hogy jól, fiz, jól fizető kézi munkát vállaljon, amihez nem kellett végzettség. Az ő tartós helyüket a munkaerőpiacon kell tudni megerősíteni, hogy olyan az alapképzéseken túl meg kell nézni, azokon túl mi van a kezükben, ami akkor volt, amivel megkapták ezt a munkát. Meg kell nézni, hogy marginalizálódnak-e hogy a jólét vagy a bűnözés áll -e ezek előtt, a fiatalok előtt. Nagyon fontos 10% is, és az még fontosabb, hogy mennyire fontos az, hogy a, akik marginalizálódnak, azok radikalizálódhatnak, és ez mindannyiunkat aggaszt a teremben. Az életen át tartó tanulásban pontosan az a fontos, hogy szükségesek a programokhoz való ö, hozzáféréshez az alapkészségek. Az előadónak kiment a mikrofonja sajnos. Yep, sorry. Igen, elnézést kér az előadó. Akkor az életen át tartott tanuláshoz ismerni kell az alapvető számolási, írási készségeket, de az oktatási program, ami a kimeneti oldalon meghatározott, akkor úgy gondolom, hogy vissza kell menni mondjuk így az alapokhoz. Egy teljesen holisztikus megközelítéssel kell ezt a marginalizált csoportot megközelíteni, olyan alapozó programokkal, ahol az egyetlen kimeneti pont az, hogy elvégezzék. Nem mérjük, mert ha mérni akarjuk, akkor azzal mérhetjük csak, hogy elvégzik a programot. Végül pedig hadd mondjam el azt, hogy minden oktatási program az országainkban, ahogy az előttem szólók is elmondták, az kell, hogy, arra kell, hogy összpontosítson, hogy minden állampolgár teljes, aktív állampolgárá váljon a, a társadalomban. Köszönöm, asszony. Köszönöm szépen. Már is megadom a szót a Youth fórum képviselőjének és két parlamenti képviselőnek. Utána le kell zárnunk a munkát, és 12.30-kor a tolmácsoknak el kell menniük, úgyhogy kérem, hogy nagyon gyorsan szólaljon fel mindenki. Laura Lópeznek adom meg először a szót a Youth Forum nevében. Köszönöm szépen, Kosta asszony. A fiatalok, akikkel együttműködünk, megkérdeztük őket, hogy a leghasznosabb készségeket hol tanulták, és a legtöbb válasz az, hogy az iskolán kívül ez kihangsúlyozza tehát az ifjúsági szervezetek oktatási jelentőségét, erről ma többször hallottunk, valamint, hogy szükség van a formális oktatási rendszer megváltoztatására. Úgy gondoljuk, hogy a formális és a nem formális oktatásnak életre, egész életre való szociális, személyes és szakmai készségeket kell átadni, értékeket, hozzáállásokat azért, hogy méltóság teljes és kiteljesedett életet élhessenek. Ehhez tanulni kell tudni, és készségeket, képességeket kell megtanulni, és képesnek kell lenni arra, hogy a reményeink szerint az egész életünkben előttünk álló új lehetőségeket is megragadjuk. Tehát mind a formális, mind a nem formális oktatásban résztvevőknek együtt kell működni, és biztosítani kell a fiatalok számára minőségi oktatáshoz való hozzájutást. A fenntartható növekedési célok között szerepel a minőségi oktatási cél, ez egy nagyszerű lehetőség, mely ugyanakkor emlékeztet minnyájunkat arra is, hogy az EU-nak és a tagállamoknak is komoly felelősségük van. Thank you so much, uh, and now... Köszönöm szépen. Két további észrevétel, két további felszólalást hallgatunk meg. Jan Matiszont, Észtországból aztán az Európai Parlament képviselőjét. Köszönöm szépen! Ahhoz, hogy a kérdésre jó választ találjunk mi Észtországban, mi Észtországban tudjuk, hogy tanulnunk kell egymástól. Észtországban Észtországban például az iskolák és a szakképző intézmények között szoros az együttműködés. És ezt akarjuk Észtországban biztosítani az elkövetkező négy évben. Esélyt akarunk adni mindenkinek, de ehhez együttműködésre van szükség az iskolák, a szakképző intézmények és a cégek között, és nagyon fontos az is, hogy segítsük az egyetemet végzett fiatalok elhelyezkedését, segítsük ő integrációjukat a munkaerőpiacon. Nagyon fontos, hogy már a tanulmányok során is tanulni tudjanak. Köszönöm szépen. Most pedig Yves Durand kap szót. Tessék. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az oktatási rendszerek olyan szakmákat tanítanak a diákoknak, amelyeket még eddig nem ismerhettek. Nyilván több évet vesz igénybe a képzés, és aztán a gyerekeknek fel kell készülni a piaci kihívásoknak, és itt a különböző kompetenciáknak a megszerzésére van szó, nem csak az elméleti tudásadatnak. A digitális eszközök alapvető fontosságúak. Egy nagy európai projektek keretében nem lenne szükség, teszem fel a kérdés arra, hogy ezeket ne csak a deklarációk szintjén karoljuk föl, hanem a tettekben is. É, Köszönöm szépen, Zver kollégám. Eh, Köszönöm szépen, állok asszony. Ott szeretném folytatni, ahol az előttem szóló abba hagyta, aki a szakképzésben résztvevőkről beszélt. Múlt héten az Európai Ifjúsági Fórummal együtt szerveztem meg egy konferenciát. Mint tudják, Európában a 2013 óta létezik a szakképzésben résztvevők konferenciája. Ezt támogatja az Európai Bizottság is. Sok cég vesz részt a kezdeményezésben, és munkát kínálnak a fiataloknak, akár százezernyi fiatal kap így gyakornoki helyet vagy munkát. A gyakorlat során olyan készségeket és képességeket tanulhatnak meg a fiatalok, amelyekkel azután a munkaerőpiacon is érvényesülhetnek. És így az iskolából könnyebben találnak át a vilá, a munkavilágában. A jövőben is tartunk majd ilyen konferenciákat, és azt gondolom, hogy ez egy eh, nagyon fontos választ ad az előttünk álló kihívásokra. A megreformált iskolarendszerek a fiataloknak is több lehetőséget adnak. Köszönöm szépen, most pedig Sojdrova asszony. Very, very short, please, because we oh, uh, lose the interpreters. Nagyon-nagyon röviden, mert a tolmácsok elmennek. Köszönöm szépen a különböző tájékoztatásokat az országokról. Nagyon izgalmasak voltak ezek a hozzászólások. Mindannyian beszéltek a tudásról, az új ismeretekről, az önértékelésről, a francia példát is hallottuk e témában. Na most új kihívásokkal szembesülnek, és elvárásokkal az iskolák. Többek között az tekintetben, hogy hogyan lehet az informális oktatás eredményeit alkalmazniuk. Hozzá kell mindehhez még tenni valamit. Arra van szükség, hogy az informális oktatásnak a felkarolásával felhasználjuk a tudásanyagot és a kompetenciákat a formális képzésben, de ehhez persze arra is szükség van, hogy jobban megfizessék az oktatókat. Tudom, hogy Finország egyfajta kivételt képez. Finországban léteznek megoldások arra, hogy megfizessék a tanárokat. És milyen az átlag bér? De tulajdonképpen az átlagbére tanároknak Finországban olyan magas, ami, hogy ez kivételt képez az uniós egyéb tagállamokhoz képest. Tehát kérdésként teszem fel azt, hogy elégedettek a tanárok díjazásával, vagy sem? Vi prego di essere veramente dentro il minuto. Kérem, hogy mindenki egy percben szólaljon fel. Takula, majd Judy Ward képviselők tényleg csak egy percet kapnak. Um, uh, Köszönöm szépen. Először Takulán, aztán ön. Yeah, I think we are not yet married, so. Nem, nem, még nem vagyunk házasok, hogy egy néven szerepeljünk. Elnök asszony, három kérdésem van. nagyon fontos elv, hogy szabadon mozoghasson a munkaerő. Ezért eh, mi a munkavállalókat az Európai Unió teljes piacára képezők, a munka, az oktatás jelenleg tagállami hatáskör, európai szinten soft powerek vannak a kezünkben, úgyhogy azt kérdezem, hogy mit gondolnak vajon, van-e szükség arra, hogy nagyobb legyen az európai szintű együttműködés, hogy akár jogszabályokra is szükség van-e, és ha igen, akkor milyen együttműködés kell? Köszönöm. Julie? Igen, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy olyan gyorsan belecsaptam. Azt szerettem volna csak elmondani, hogy milyen remek, hogy ilyen sokan itt vannak a fiatalok képviseletében ebben a házban, a kérdésben. Nagyon fontos hogy a fiatalok szervezetei, az ifjúsági szervezetek velünk tárgyaljanak. Az egy elmúlt napokban több esemény is volt, amit ők szerveztek itt is a parlamentben, úgyhogy minden szinten a választott képviselők számára fontos, hogy me bevonják megfelelően a szervezeteiket, a fiatalokat, mert nagyon sokat, nekünk mi többet kell, hogy tanuljunk tőlük, és többet tudunk tőlük tanulni, mint ők, hiszen rendkívüli készségekkel, éverséggel és felfogással köz, közelítik meg a problémákat, és fantasztikus, hogy ilyen kreatívak itt a mai megbeszélésen is. a foglalkoztathatóságot segíthetnek, ami a megújult Európához szükséges, és akkor mindez Kérem fejezze be, szól az elnök. Ez az interkulturális párbeszéd szempontjából rendkívül fontos. Júli ennek a nagyon fontos, ennek a fontos jelentésnek az előadója. Kérje valaki a szót, tényleg alig áll már idő rendelkezésünkre. Allora, sorry, Uh, just if you have something to add, but otherwise not... Uh... uh Csak ha valami újat akar hozzátenni, nem menjünk még egyszer vissza végig az egészen, mert szeretném még a szót az utolsó hozzászólónak megadni, aki számunkra nagyon fontos, illetve önöknek is, Harald Gruber úrnak, aki az Európai Beruházási Banknál a digitális gazdaság részleg igazgatója. Thank you very much. Uh, it is a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 Okay, I change place. <laughs> Thank you very much your place. <laughs> Köszönöm, hogy átengedi a helyét. Huge. And uh, one thing that we need to have new capability. Nagyon fontos, hogy a tanárok is megfelelő képzést kapjanak. Finnországban a következő években ez lesz a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan tudjuk a tanárok, a tanárképzést megváltoztatni, és milyen képességekre van nekik szükségük. Van még egy dolog, ami eh, nem merült fel az életen át tartó tanulás során itt ma, a nyugdíjban lévők, hiszen nagyon sok nyugdíjas van, aki részt akar venni a munkaerőpiacon. És úgy gondolom, hogy nekik is lehetőséget kell kapni arra, hogy új készségeket tanuljanak. Köszönöm ezt a választ. Mi történik itt a mikrofonokkal, nem értem. A tolmácsok 5 percet még ráhúznak, hát ezt persze köszönjük is nekik utána angolra váltunk. Maradjanak itt, mert a végén még családi fényképet is készítünk. E? Together. Please. Uh, Majd együtt ebédelünk. Mr. Gruber, you know that... Uh... Gruber úr. De még itt vannak a tolmácsok, tehát olaszul beszélek. Tudja, hogy az európai stratégiai beruházási terve kb. 24 milliárd eurót mozgosított idáig, de a reményeink szerint legalább 300 milliárd eurót sikerül majd megnyerni társfinanszírozás formájában. Másrészt pedig úgy, hogy a magánbefektetőket megnyerik a stratégiai prioritásokba való beruházás számára. Mint a tanács, mint a bizottság elfogadott erről dokumentumokat, és a, pre, és a prioritások között az oktatás mindig szerepel. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos problémát jelent, mind a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés kérdéseit is felveti ez. Másrészt fontos, hogy egy európai keretet hozzunk létre, amelynek segítségével az EFSI-ben, az Európai Beruházás Stratégiai Beruházási Tervben rejlő lehetőségeket felhasználhatjuk, és becsatornázhatjuk a magántőkét, mely kiegyenlíti, kipótolja az európai költségvetésből irányuló beruházásokat a megfelelő projektekhez. Az oktatás, a képzés minden bizonyal prioritással rendelkezik, ezért megadom dr. Grubernek, Harald Grubernek a szót, hogy tájékoztasson erről a helyzetről, és beszéljen arról is, hogy milyen kapcsolat jöhet létre az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között. Uh, thank you very much. It's great honor for me to address this. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy a e fontos közönség előtt szólhatok, és röviden szeretnék néhány ábrádról szólni, nem az összesről. A bankunk, sokkal többet erről nem fogok mondani, hiszen ismerik, az Európai Unió bankja a tagállamok tulajdonában van, és projekteket finanszíroz. A projektfinanszírozás érdekében a megfelelő szakpolitikai célt kell megfogalmazni, de a projektnek teljesítenie kell a gazdaságilag, technikai és pénzügyi értelemben épp projekt követelményét. A bank ugye nem finanszíroz olyan projekteket, amely ezeknek a feltételeknek nem felel meg. Ami a volumeneket illeti, nos, röviden elmondanám hogy mit is finanszíroz az oktatási ágazatban a bank. Látjuk, hogy alapvetően oktatási infrastruktúrát finanszírozunk, ez az a terület, amely a legmegfelelőbb a leginkább megfelel a hosszú távú hiteleken keresztüli finanszírozásnak. Jelenleg az, infra, az oktatási infrastruktúra kiadások totálisan e, minimálisak, a költségvetés kevesebb, mint 10%-át teszik ki. De facto az elmúlt 10 évben a rettenetes alulköltés volt. Egyszerűen be kell hozni azt, amit az elmúlt években nem költöttünk el. Ehhez viszont óriási forrásokra van szükség. Nem lehet megfelelő oktatási infrastruktúrában, meg nem lehet rossz infrastruktúrában jól tanítani. A bank az elmúlt évben 5 milliárdot hitelezett az oktatási ágazatnak, mint látják a különböző oktatási infrastruktúrá hitelezés ciklusokra költött ezt, ez a hitelezésnek az időprofilja. Látható, hogy az elmúlt években drámai módon, azaz rettenetesen emelkedett, és várhatóan továbbra is növekedni fog, hiszen olyan nagy a szükség arra, hogy megőrizzük az európai versenyképességet, és ezért az infrastruktúra költés a jövő záloga. Röviden hadd mondjam még el, hogy van egy új kezdeményezése a bankunknak az elmúlt két évben a készségek és munkahelyek terén. Ez különösen az ifjúsági munkanélküliségi programokkal kapcsolatos, két oldalról lehet ugye nézni, van a kereslet és a kínálat oldal. A kereslet oldal, hogy kifoglalkoztatja a fiatalokat, alapvetően a KKV-k, ők a nagy foglalkoztatói ennek a korcsoportnak, ők a, és ők tudják ezt a legrugalmasabban megtenni. A kínálati oldalon pedig mit tehet az ifjúság? Mit hoz ő a munkaerőpiacra? Készségeket. Nagyon fontos. Az ifjúságnak olyan készségei vannak, amelyeket a piac fel tud használni, a munkaerőpiac. Ez az a két pillér, ahol az Európai Bizottsággal együtt elindítottuk a kezdeményezést, először 6 milliárd adott a bizottság, 6-ot az EIB. A um, készségekbe való investíció tulajdonképpen olyan infrastruktúra kezdeményezések voltak, amelyeknek célja a megfelelő munkaerőpiac szempontjából megfelelő készségek kialakítása volt. Ez meg fogják kapni, vagy megkapták már amúgy is a, a handoutokat, abban benne van részletesen. A hitelek a jó hitelek a KKV-knak ahhoz a feltételhez voltak kötve, hogy ugye fiatalokat kell felvenni, vagy pedig szakképzést biztosítanak. Ez tehát az eredménye mindennek. Először, mint mondtam, évi 3 milliárdot akartunk az intézkedések számára biztosítani, de a kereslet sokkal nagyobb volt, annál, mint ahogy mi azt gondoltuk, nagyon sikeres volt tehát a program. Éppen ezért egy független eh, tanácsadók tanulmánya alapján ehhez is meg tudom adni a hozzáférési eh, az elérhetőségeket, további kezdeményezéseket tudtunk elindítani fiatalok számára. Igazából abba hagyom, mert tudom, hogy letelt az időm. Köszönjük szépen, valóban nagyon izgalmas és érdekes volt ez, köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük a tolmácsoknak viszont látásra, köszönjük a támogatásunkat. In, in, in English, but in any case, I'm very interested to know uh, just one thing, if you have just one minute, so I imagine that we are, you are interested in, like me, just to know how uh, we,